Good morning to you all. I think that we have to... Jó reggelt eh, kívánok mindenkinek. Jobb, hogyha elkezdünk. A, a jelöltjeink különösen uh, eh, Running úr már régóta vár eleve késésben vagyunk elnézést kell kérjek a szakbizottság nevében a késedelemért. Kezdjük meg a munkát. Ma reggel ahogy már korábban eh, írásban tájékoztattuk Önöket, minden jelölt egy órát kap. Összesen hat jelöltünk van, hat engedélyezett, nyolcból hatot engedélyeztek, nyolc pályázati anyag értkezett be. Mint önök is tudják, a jelöltek engedélyezését, illetve értékelését a, az elnökök végezték. A mi feladatunk most az, hogy a hat első körön átengedett jelöltnek lehetőséget adjunk a beszámolóra, ezt követően pedig a plenárison fogunk szavazni. Így lehet, hogy mindenki tudja, hogy miről fog szavazni, és kiről. ABC sorrendben fogjuk a jelölteket meghallgatni, mindenkinek adunk időt arra, hogy bemutatkozzon. Ez tulajdonképpen egy első kör, egy első lehetőség. Írásban is kaptunk kérdéseket, ezeket megválaszolták, a dokumentumban megkapják, megtalálják. A jelöltek első bemutatkozását követően lehetőséget kapunk arra, hogy kérdéseket tegyenek fel a képviselők a jelöltnek. Ez egy első kör. A rendkedvéért először a jelenlévő frakciók koordinátorait hallgatjuk meg, a frakció nagyságának megfelelő sorrendben, és a második körben, ha szükséges, akkor a spontán hozzászólások formájában, illetve rendje értelmében tartjuk meg a második kört. Ugyan egész nap lehetőségünk van arra, hogy beszéljünk, de mind a hat jelöltet meg kell, hogy hallgassuk, ezért kérek mindenkit arra, hogy időben fegyelmezetten járjon el. Már most késésben vagyunk, de ennek a felelősségét természetesen magamra vállalom. Más nem is szeretnék hozzáfűzni, hanem egyszerűen megadni a szót az első jelöltnek, és egyben elnézést is kérek a meghallgatás késedelmes megkezdéséért, de mint mondtam, Mayer úr ön is egy óra időt fog kapni. szeretném bemutatkozni. Természetesen beszélhetnék hollandul is, de ombudsmanként úgy vélem, hogy közvetlen kommunikáció fontos, ha lehet ezért angolul mutatkoznék be. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy az Európai Ombudsman pozíciójának jelentkezése kapcsán bemutatkozom, megválaszolhatok néhány kérdésre, egyrészt, hogy ki vagyok, másrészt pedig 30-as éveim végén miért jelöltetem magam. Először is ki vagyok. Az elmúlt 30 év után széles körű tapasztalatokat szerettem a fellebezési bíróság bírájaként, jogászként és egyetemi jogoktatóként. Tárgyalási szakértő vagyok, mediációs közvetítés és konfliktus meg, feloldás a szakterületem. Nemzeti, holland nemzeti ombudsman voltam 8 évig, a parlament támogatását élvezem a szavazáson a, a vadabb parlamenti csoport volt az egyetlen, amely nem szavazott meg. Parlament államintézmények munkáját támogatom. Legutóbb a holland társadalmi kérdésekben nem csak az állampolgárok kvázi bajnokaként, hanem az esetek alapos ismerete és őszinteségem, objektivitásom révén tettem hírnévre szert az országban. Egyszerű megfogalmazás, nyelvezet nagyon fontos a médián keresztül a televízióban, a nemzeti eh, napilapokban eh, het, szinte heti rendszerességgel meg eh, jelenek, a legnagyobb napilapban hetente egyszer rendszeres kolumnán, kolumnában publikálok egyre fontosabbá válnak az állampolgárok számára, válik az állampolgárok számára az, hogy az érzékeny kérdéseket az ombudsman és hivatalának felfogásával oldassák meg. Az újságírók, a média szintén bízik függetlenségemben. Többször voltam főelőadó, például a 2012-es év újságírója megválasztásánál, és ugyanebben az évben a Hágai Sajtóközpontban az újságírók konferenciáján. A nyomozó újságírók és a hágai bíróság meghívott engem is, hogy vegyek részt az állami szféra átláthatóságának javítási folyamatában azzal, hogy egyszerűen közvetítek. Kreatív innovátor vagyok eltökélt, de mégis gyengéden igyekszem céljaimat elérni. Egy könnyen átalakítható és hozzáférhető ügynökségé alakítottam az ombudsman irodát, mind az állampolgárok, mind a kormányhivatalok számára. A belügyminisztériummal együttműködve a lakossági szolgáltatások jelentős, körét jelentősen bővítettük, egyszerűsítettük. Az esetek 60%-át ítéljük meg úgy, hogy szükségtelen bírósági eljárás keretében rendezni. Én ezt, erre vonatkozó projektet magam is támogatom. A holland ombudsmanként nemzeti figyelmet is magunkra vontunk munkánkban, Románia, Csehköztársaság, Észtország, Szerbia is követte példánkat, és az újonnan kinevezett brit ombudsman, svéd és dán ombudsman is érdeklődést mutat a holland ombudsman hivatal probléma megoldó módszerére. A svéd ombudsman a közelmúltban tapasztalatainkat tanulmányozta a hivatalunkban Kopenhága városában, és hasonló eljárás folyamat indult, a jövő héten pedig a brit ombudsman munkatársai jönnek, hogy tanulmányozzák a holland ombudsman hivatal probléma megoldó szervezetét. Európai az Európai Nemzetközi Ombudsman Intézet kivel is kapcsolatba léptünk. Tulajdonképpen ez már a második kérdésre adott válaszomnak a kezdete is, hogy mit képviselek. Úgy gondolom, hogy a jó jogász az a legbonyolultabb ügyekben is rendelkezésre áll, és az emberi dimenziót képviseli. Ez a mottom, a szabály, szabály, de nem az egyetlen, amely fontos ha a jogi dimenziót túl hangsúlyozzuk, az nem megfelelő. Ugyanakkor a jogismeret nagyon fontos az ombudsmanok számára, hiszen az ombudsmanhoz olyan jellegű esetek jutnak, mint például az olaf kapcsolatban a DALI, az átláthatóság, emberi jogok. Nos, éppen ezért úgy gondolom, hogy alapvető, hogy az Európai Ombudsman jogászként is elismert legyen. Hivatalának függetlenségében nem csak, hogy a munkatársainak tanácsát kell követnie, hanem vezetni is kell őket. A vezetés kérdése a jogi ügyekben is lényeges. Általában az adminisztratív eljárások, a közigazgatási eljárások általános kidolgozás érdekében. Vállalatok, intézmények, az Európai Uniós szervek túl gyakran eltévednek a szabályok sűrűjében. Diamandorosz úrnak igaza volt, amikor rendet tűzte ezt a problémát. Én magam elkezdeményezéssel ezt a kezdeményezést szeretném megválasztásom esetén új lendületbe hozni. Komplex esetek azok, amelyek abszolút érdekelnek. A, a közigazgatással, a lakosságnak problémája van, akkor természetesen ezeket a problémákat nem hosszú -e magyarázatokban kell közelni, hanem konkrét megoldást tudni adni. Ha valaki nem kap időben választ, azonnal választ, akkor az hiba. Hogyha indokolni kell valamit, akkor indokolni kell. Ha kompenzációra van lehetőség, akkor azt kell megadni. Így lehet megoldást találni ugyanazon a napon, ugyanazon a héten, vagy ha szükséges, ugyanabban a hónapban, mint ahogy beadták. Az ombudsman ne, nem bürokrata kell, hogy legyen a hivatala, nem a bürokrácia képviselője. Másrészt azonban a panaszok olyan információt is szolgáltatnak, amelyel betekinthetünk a strukturális problémákba, a mögöttes problémákba. Éppen ezért fontos, hogy az ombudsman elemezze ezeket a problémákat, és olyan szisztémiás javaslatokat tegyen, amely magát a szerkezetet, a felépítést, felépítményt javítja. E módszerrel én magam már jelentős javítást sikerült különböző területeken véghez vigyek, például a, a lakossági részvétel az állami nyilvános döntéshozatali folyamatokban, az egyszerű nyelvezetű jogmagyarázatok, az, úgy gondolom, hogy az ombudsman irodával, iroda vezetésemmel intenzívebbé teheti különösen a fiatalok, fiatalabb generációkkal a kapcsolatot Európában. Fontos kérdés az is, hogy melyek azok a panaszok, amelyeket nem nyújtanak be az állampolgárok az ombudsmannak. Az európai ombudsmannak tehát nyitnia kell. Az utolsó kérdés az az, hogy miért jel, pályázom. Feleségem Csehszlovákiában született, és a prágai tavaszt követően 68-ban Hollandiába jött. Részben ő az ő életének története vezetett engem arra, hogy Európa történelme nem papíron való valóság. A szabadság és a béke véleményem szerint um, szorosan összefüggődik Európával, és a válság ellenére látható, hogy az Európai Unió mindannyiunk jövője. Európa nem csak intézmény, és aggaszt, hogy az állampolgárok nem bíznak az állampolgárokban és intézményeiben. A legutóbbi kutatásaim során, legutóbbi kutatásom, amely rajta van a, az interneten is, arra vezetett, hogy felismerjem, hogy a jogrendszer és az intézmények komplexitása alapján még úgy látszik, hogy nem értik az emberek, hogy hogyan érinti az életüket az Európai Unió, és ennek tudatában kell lennünk. Ez nemzeti ombudsmanként is az egyik vezető elven volt. Két pillérre van szükség a munkánk során, az átláthatóságra és tisztességre. Az első az átláthatóság. Vannak olyan érdekek, amelyek igazolják azt, hogy az átláthatóságot korlátozni kell. De én úgy gondolom, hogy az Európai Unió kormányzata nyitott kormányzat legyen csak igen korlátozott titoktartási kötelezettséggel. A kutatás is bizonyította, hogy az ember értelmet akar látni, meg akarja értez, érteni hogy mi miért történik. A 1049-es jogszabály éppen ezért a jogalkotók egyik fő jogszabálya kell, hogy legyen. A jó irányítás és az emberi jogok és az alapvető emberi jogok erősítése szükséges, hiszen ezek győzik meg az állampolgárokat arról, hogy az intézmények tisztességesen az ő érdeküket képviselik. Harmadrészt az Európai Unió nem csak pozitív döntéseket kell, hogy hozzon, és az ombudsman sem néha csalódást kell, hogy okozzon, de a kutatás az is bebizonyította, hogy amennyiben tisztességesen bánásmódot élveznek az állampolgárok, akkor elfogadják a negatív határozatokat is. Tehát átláthatóság és tisztesség nem csak jogászként, tudósként vagy ombudsmanként, de emberként is ebben hiszek. Éppen ezért igen nagy lendülettel kezdeném meg az Európai Ombudsman munkáját. Köszönöm a figyelmüket. Thank you to you, Mr. Brennan Mayer. I thank you for your clear uh, presentation. Köszönöm szépen önnek eh, azt, hogy eh, megtartotta a beszámolóját és eh, betartotta a felszólalás időjét. Remélem, hogy a képviselők is ilyen fegyelmezettek lesznek. Elsőként Jár úr kap szót. Igen, köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, köszönöm szépen Bredik Mayer úrnak is. Szerintem jó, jó kezdet az, hogyha már valaki betartja a felszólalás időjét is hiszen ön is elmondta, hogy szeretné hatékonyabbá tenni az ombudsman tevékenységét. Öt kérdésköröm van, az első, a legfontosabb, és erről korábban már nagyon sokat beszéltünk itt az Európai Parlamentben, ez pedig a függetlenség kérdése. Ezért a következő kérdést szeretném feltenni önnek. Ön hogyan látja a függetlenség kérdését, hogyan definiálna ezt? függetlennek érzi-e magát, hol látja a határokat, hol lehet átlépni a határokat, ki fogja önt támogatni. És ehhez még a kérdés tartozik, hogy itt az Európai Unióban nagyon különböző a hozzáállás az ombudsman szerepét, illetőleg vannak olyan tagállamok, például Németország, ahol nincsen ombudsman, de van, ahol nagyon kialakult ez az intézmény, és azt is hallottam, hogy bizonyos tagállamok már azzal foglalkoznak, hogy eh, az ombudsman legyen egy semleges eh, képviselő itt a parlamentben, Hollandia és Svédország szeretnék ezt. Ön ezt helyesnek tartja-e azt, hogy az ombudsman legyen egyelőleg a parlament egy semleges tagja is? A következő kérdésem a programjához kötődik. Mi a három legfontosabb eh, pont ön számára ombudsmanként. Az ombudsman láthatósága az Európai Unióban. Ezzel kapcsolatban is sok mindent elmondott. Szerintem is láthatóvá kell válnia az ombudsmannak a nyilvánosság előtt, tehát látniuk kell, hogy tényleg az állampolgárok mellett áll. Ehhez kapcsolódik a kérdésem, ön mit gondol, hogyan tudna az ombudsman még jobban megjelenni a közvélemény előtt. Következő kérdésem, kérdésköröm az emberi jogok kartájához kötődik. A karta igazából nem szélesíti ki a szerződést, csak itt a jogszabályok végrehajtásáról van szó, és itt az ombudsmannak kell tevékenykedni ezt. Azért kérdezem ezt, mert itt a petíciós szabizottságban rengeteget beszéltünk az emberi jogi kartáról, sok petíció érinti ezt a kérdéskört, másrésztről pedig az Európai Bizottság azt mondja, hogy igazából ez nem európai jog, itt nincs kompetenciája. Az utolsó kérdés. Mit gondol ön jövőbeli ombudsmanként a petíciós szabizottság, illetve az önhivatalak közötti együttműködésről hogyan kívánja ezt konkrétan kialakítani. Köszönöm szépen elnök, köszönöm szépen Jár úrnak, és most megadom a szót Berman úrnak a szocialisták nevében, mert a koordinátoruk nincs itt. Köszönöm. Brenin Meyer úrnak azt a kérdést tenném fel, hogy ő szerinte mi a különbség a Nemzeti Ombudsman, illetve az EU Ombudsman tevékenységek között. Ön hogyan látja ezt a különbséget, ez hogyan próbálja betölteni ezt a kibővített szerepet. Mindenképpen van egy különbség a két szerep között, és erről szeretnék többet hallani tőle. Köszönöm elnök, köszönöm szépen. Oaken asszony következik. Köszönöm szépen, Brangmeier úr, és köszönöm szépen a bemutatóját. Berman úr kérdéséhez annyit tudnék hozzáfőzni, amikor a láthatóságról beszélt, akkor remélem, hogy tudja, hogy óriási a különbség itt, illetve a nemzeti ombudsman szerepek között. Én 20 éve már Dán parlamenti tag vagyok, tudom, hogy mennyire nehéz áthidalni a különbséget. Azt is elmondhatom, hogy az intézmények, az intézmények kritizálása itt az Európai Parlamentben, ez nem ugyanaz, mint Hollandiában. Van egy tapasztalata a kemény intézményi játszmák kapcsán A, nem politikai támogatásról is szó van, de nem a politikai hovatartozásról. A függetlenség tekintetében én önt függetlennek eh, látom a jogszabály értelmében. Ez nem egy szubjektív érzés, ez egyértelmű. Ez egyértelműen le van szükszetve a jó közigazgatásról szóló jogszabályban, hogy mit jelent a függetlenség, az átláthatóság. Az átláthatóság állandó küzdelem itt. Az ombudsman egy, sokkal zártabb, mint korábban volt, sokkal inkább nyíltabbá kell válnia. Nem könnyű ez a feladat, átláthatóságra van szükség, még akkor is, hogyha az elnök, parlament elnöke ez ellen van, hogy azt láthattuk most. Fog-e foglalkozni a jóközigazgatás kérdésével? igazi szabályozásra van szükség az intézmények számára a jó közigazgatás kapcsán. És ez kötődik az átláthatósághoz. Van egy megállapodás a több átlatóság tekintetében az intézmények között, az augusztus megállapodást. Nem tudom, hogy tudnál valamit tenni ennek érdekében, hogy itt valami történjék, és változzon az intézmények DNS-e a nagyobb átláthatóság irányába. Elmondta, hogy ön jogász, igen, ezt tudjuk, hogy nagyon jól képzett jelölt, de, de úgy gondolom, hogy nem ez a legfontosabb az ombudsmani tevékenység kapcsán. Szele Frankos úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Úgy vélem, hogy a jelölt önéletrajza nagyon komoly, és nagyon jó volt a bemutatkozása, és Én nekem a következő meggondolásaim vannak. Hogyan lehet az ombudsmani intézményt arra használni, hogy még hatékonyabb legyen az ombudsman szerepe? Az ombudsmani döntéseket gyakran nem hajtják végre. Itt azon intézményeket jogszabályokat tartja tiszteletben, amiket, amelyekről a tagállamok döntenek, viszont ezek végrehajtása nem mindig megfelelő ön mit gondol erről a kérdéskörről akkor, hogyha ön ombudsman lesz? Köszönöm szépen, Csicseszter úr következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, és üdvözlöm Brani Mayer urat itt körünkben. Örömmel látom önt itt. Remélem, jól emlékszik még, és remélem tud még jól írni is, mert eh, nagyon sok eh, kérdésünk lesz, és én is szeretnék két-hármat feltenni. Az első kérdésem általános jellegű, mint független tisztviselőt kérdezem arról, hogy hogyan lehetne visszaállítani a politikusok tekintét, ebben talán az ombudsman segíthetne. Az ön tapasztalatában mit tapasztalt ön úgy gondolja-e, hogy a tisztviselők, hogy a politikusok működnek-e jobban, vagy kevésbé jobban együtt az ombudsmannal. A tisztviselőknek nem kell szembenézniük a választásokkal, a politikusoknak viszont igen, és ezért néha nyomást kell gyakorolnunk a tisztviselőinkre. A harmadik kérdésem, és ez a mai kínzás, aminek ki van ma téve, ennek kapcsán el tudná mondani azt, hogy milyen volt az eljárás, amit végig kellett járni akkor, amikor holland ombudsman lett. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen Chichester úrnak, szerintem megadhatjuk a szót. Brenning Mayer úrnak, hogy megválaszolja az első körben feltett kérdéseket, aztán pedig megkezdjük a második kört. Köszönöm szépen ezeket a nagyon érdekes kérdéseket, és mindent megteszek annak érdekében, hogy mindent megválaszoljak. De, hogyha ez megtörténne, talán nem tudnám betartani a felszólalási időmet. Az első dolog az az, hogy az ombudsman figyelme vegye az időbeli korlátokat. Jár úr feltett egy kérdést az ombudsman függetlenségével kapcsolatban. Szerintem a függetlenség rendkívül fontos, és talán kombinálhatnám a függetlenségről szóló kérdést Chichester úr kérdésével, aki azt kérdezte, hogy mi volt az eljárás Hollandiában, amikor ombudsmannál választottak. Hollandiában jelentkezni lehet erre a funkcióra, és van egy eh, kiválasztó bizottság, a legfelsőbb eh, bíróság elnöke, a szemvőszék elnöke, illetve, a, illetve az államtanács eh, alelnöke vesz ebben részt és ők a kompetencia alapján válogatják ki a jelölteket és később már ez csak választás kérdése, hogy nőt vagy férfit akarnak, vagy akár más szempontok is szerepet játszhatnak. Én nagyon bízok ebben a hollandi eljárásban. Egy nagyon fontos kérdés, amit eh, számos parlamenti képviselő felvetett, ez a az ombudsman láthatósága volt, hogyan lehet az ombudsmant előtérbe helyezni, hogyan lehet megismertetni az ombudsman tevékenységét több mint 500 millió európaival. Hasonló volt a helyzet a Hollandiában is, amikor ombudsman lettem. Az ombudsman tevékenységét nem ismerték, viszont ma már mindenki tudja, hogy ki az ombudsman, és hogy mivel foglalkozik. Tehát van tapasztalatom ezen a területen, és Oken az, hogy természetesen Európa teljesen más, de hogyha angolul, németül, hollandul, franciául tudunk kommunikálni, és valaki olyanról van szó, aki meg tudja győzni az átlagembereket, és az átlagemberek nyelvét tudja beszélni, hogyha az interneten megjelenünk, hogyha a YouTube-ra helyezünk kis filmeket, akkor ezt a funkciót már valóban a közvélemény elé lehet vinni. Nagyon fontos az is, hogy a technikai jellegű kérdéseket lefordítsuk a mindennapi élet nyelvére, és elmagyarázzuk azt, hogy miért fontos például az átláthatóság, stb., és hogy miért fontosak a különböző jogok. Az egyik előnye az ombudsman hivatalának, hogy ez nem kötődik szorosan a joghoz, igazából az igazsággal foglalkozik az emberi jogokkal, másrésztről más, másképp foglalkozik, mint a bíróság, hiszen bizonyos esetekben az ombudsman jó érvek alapján meg tudja azt mondani, hogy miért döntött negatívan az adminisztratív tevékenységével kapcsolatban. És ebben a helyzetben rendkívül fontos az, hogy meggyőzzük az embereket, és azzal kezdeném, hogy a békéltetés, a tárgyalások, a konfliktus megoldás szakértője vagyok. Hogyha felteszünk egy, felteszünk azt a kérdést, hogy több hatáskörre, illetékességi körre van szüksége -e az ombudsmannak, és hogy kötelező vagy döntéseket kell -e hoznia, akkor én azt válaszolom, hogy nem erre nincsen szükség, hiszen az ombudsman legerősebb fegyvere az a normák, az emberi jogok, az igazságosság betartása, illetve az ő érvelése. És nem szabad, hogy itt papírmunkáról legyen szó. Nekem nagyon sok vitám volt a közigazgatással, és ők is manapság most már eljönnek hozzám, és azt mondják, hogy van egy kis gondunk, az állampolgárok bizalma megrendült, hogyan tud segíteni nekünk. És ezzel kapcsolatban is van egy programom, ez volt éves jelentésem témája is 2011-ben. A közigazgatás és a politikusok is örömmel fogadták ezen nézeteimet. Hogyha megkérdeznek arról, jár úr, hogy mi a legfontosabb három kérdés számomra, Szerintem elsőként a láthatóság, el kell magyarázni meggyőzően az embereknek, hogy mit csinál az ombudsman, hogyan teszi ezt, másodszorban az ombudsmannak gyorsan kell reagálni, az emberek nem akarnak sokáig várni, tehát az ombudsman hivatalának nem szabad túlságosan bürokratikusnak lennie, fel lehet gyorsítani a dolgokat, és még egy kérdés volt, azt utatta fel a kérdést, hogy ki a jobban együttműködő, és ki nem. Igen, vannak olyanok, akik kevésbé működnek együtt, de nekem a legegyüttműködőbbekkel kell kezdenem a közigazgatás, illetve a politikusok részéről, mert ők tudnak változást elérni, ők tudják megmutatni azt, hogy mit jelent az, hogyha megfelelően használjuk az igazságosságot, és én így léptem fel Hollandiában, és nagyon lelkes politikusok és tisztviselők támogatnak, ők azt mondják, hogy az ombudsman jól végzi a munkáját, segíthet nekünk, és utána mások is követik ezt. És ezáltal már rátérek arra a kérdésre, hogy van-e releváns különbség az EU, illetve a Nemzeti Ombudsman tevékenysége között? Természetesen. A legnagyobb különbség az az, hogy az Európai Ombudsman absztraktabb szinten dolgozik, az EU jogszabályok, az EU intézmények egy absztraktabb szinten vannak, és ugyanez vonatkozik, hogy a legtöbb esetben, ami az EU jogszabályokhoz kötődnek, az a nemzeti ombudsmanokra is tartozik, tehát ezért nagyon fontos az együttműködés a nemzeti ombudsmanokkal is. Másrésztről viszont úgy gondolom, hogy Európában néhány nagyon fontos kérdést lehet azonosítani, amelyek az átláthatósághoz, az igazságossághoz kötődnek, és ezekkel az ombudsman egy üzenetet közvetíthet az emberek felé azt, hogy őket megvédjük, mert szerintem ez a legfontosabb feladata az ombudsmannak. Vagyis az, hogy az embereknek azt az érzést adja, hogy valaki foglalkozik velük. Természetesen a, azok, akik bizonyos információval rendelkeznek, azok mindig jöhetnek az ombudsmanhoz, és megfelelően fognak velük bánni. Nem szeretném megzavarni a vitát, de véleményem szerint megválaszoltam minden kérdést. Igen, még egy kérdés. Az Argoszi megállapodás. Úgy gondolom, hogy technikai jellegű ez, és az ombudsman számára felmerül a kérdés, hogy ombudsmanként a technikai értelmezésébe bele kell -e mennem az argoszi megállapodásnak, vagy ennek az alapvető elképzeléseit kell, hogy átültessen, például a részvételt, az átláthatóságot. És ezen a területen úgy gondolom, hogy egyrésztről lehetek támogatója annak, hogy az Argoszi Egyezményt végrehajtsuk az ombudsman tevékenysége során, de másrésztről viszont nincs igazából korlátozás az ombudsman számára annak, hogyha vannak bizonyos jó okok bizonyos esetben, hogy akkor nyitottabb legyen. Tehát, ha azt mondják, hogy még a parlament elnöke is ellenzi az átláthatóságot, nos hát akkor azt kell mondjam, hogy én úgy vélem, hogy nem mindig van szükség arra, hogy küzdjünk. Persze tudom, hogy a politika néha kemény játszmákról szól, másrészt békéltetőként, tárgyalóként az a tapasztalatom, hogy elérhetjük a célunkat, barátságos és nem ellenkező módon is. Köszönöm szépen. A második kör következik Cashman úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Üdvözlöm Önt, Burning Meyer úr. Sajnálom nem voltam itt a bemutatója elején. Beszélt az átláthatóságról, ahogy tudja, az Európai Parlament éppen áttekinti a rendeletet, amely a dokumentumok nyilvános hozzáféréséről szól. Mivel ön az intézményi elemekkel foglalkozik, érdekelne a véleménye, hogy ön szerint hogyan lehetne egy jó egyensúlyt létrehozni a hatékony döntéshozatal között az intézményekben, illetve a között, hogy elszámoltathatóvá lehessen tenni az intézményt, főként annak tudatában, hogy egyre elfordulnak Európától, és nem igazán érzik magukat már összekötve Európával. Ismétetlen jár úr kap szót Valensa úr képviseletében. Igen, Valensa úrnak egy nagyon fontos szavazásra kellett elmennie, és megkért, hogy tegyek fel egy kérdés az ő nevében. Ez pedig a következő. Az Európai Unió tagjaival szemben Hollandiában diszkriminációt alkalmaznak, konkrétan lengyelekkel szemben, itt például a szakképzettség elismeréséről van szó. Ismeri -e ezt a problémát? Másodszorban pedig mit tud ez ellen tenni, ezzel a diszkrimináció ellen? Köszönöm szépen. Ez volt az utolsó kérdés. Ismételten megadom önnek a szót. Köszönöm szépen Cashman úr nagyon fontos kérdését a közvélemény hozzáféréséről kapcsolatban a dokumentumokhoz. A politikai döntéshozók számára is szükség van bizonyos fajta titoktartásra a politikák kifejlesztése során, illetve a döntések meghozatala előtt. Szerintem ez egy olyan kérdés, amely nagyon fontos Hollandiában és Európában is. Tennap Hollandiában volt egy vita a dokumentumok hozzáféréséről, az állhatóságról a politikai döntéshozatal során. Úgy gondolom, hogy Hágában a politikusok, illetve a magasabb tisztviselők bizonyos mértékben szeretnék titokban tartani a dokumentumokat. De mi az ombudsman szerepe? Az ombudsman egy jogi szerepet játszott, egyfajta bírói szerepet, az alapján bírál, hogy milyen szigorú szabályok vannak az átláthatóság kapcsán, és milyen lehetőségek vannak arra vonatkozólag, hogy besorolják a dokumentumokat. Itt egy bírói szerepet láthat el az ombudsman, és akár az ombudsman egy olyan szerepet is játszhat, melynek során az igazságosság hangján szól, és támogatja a bizalom kérdését. Úgy gondolom, hogy az ombudsman igazából nem is tud választani a két szerep között, mindkettőt játszania kell. Néha az ombudsmannak nagyon pontosnak kell lennie, hogyha van arra szabály, hogy egy dokumentumot közé kell tenni, akkor azt lehet, hogy gyorsabban kell megtenni. Mert azt láthatom például nálunk Hollandiában, hogy az újságírók el akarják kerülni a jogi eljárásokat, mert azt mondják, hogy egy időre van szükség, idegesítő pénzbe is kerül, és végezetül már nem is lesz érdekes az adott hír. Tehát én mindig azt mondom, hogy ha szükség van a nyíltságra, akkor annak most kell megtörténnie ma, holnap, vagy ezen a héten, de nem azután, tehát gyorsan kell eljárnunk. Nálunk Hollandiában, ahogy már elmondtam korábban, meghívtak engem a hágai minisztériumok, illetve az oknyomozó újságírók szövetsége is, hogy békéltesek közöttük te ajánljak velük nem a jogról, hanem arról, hogy hogyan lehet kiegyensúlyozni minden nap az információ iránti igényt a közülemény és a sajtó számára, másrésztről pedig a bizonyos érdekek eh, megvédések között ugyan lehet egyensúlyozni. De hogyha ezt európai szintre helyezem, hogyha megvizsgáljuk eh, a jogi ajánlásokat, amelyek nagyon fontosak, és amelyek nagyon fontosak azért, hogy elmagyarázzuk az embereknek, hogy mi történik. Én úgy gondolom, hogy vannak olyan érvek, amelyekkel azt mondhatjuk, hogy ezeket a jogi ajánlásokat nyilvánossá kell tenni, ezek részei a vitának, és az állampolgárok is szeretnének részesülni ebben a vitában, nem, és ez nagyon fontos az intézmények bizalma szempontjából is. És Szerintem ez egy nagyon fontos kérdés. Fontos kérdés az, hogy milyen, eh, hogyan lehet beforolni az információkat. Ugyanez volt a helyzet Hollandiában, és be kell sorolni az információkat, és vannak olyan információk, amelyek titkossá válnak, és ezek nem lesznek eh, nyilvánosságra hozva életünk eh, során. És most rátérnek Valensa úr kérdésére, amelyet nagyon kedvesen Jár úr tett fel nekem. Igen, ez egy fontos kérdés volt Hollandiában, ez a lengyel munkások kérdése volt. A lengyel munkások, akiket egyrészt kihasználtak a munkáltatók, másrészt viszont diszkrimináció volt. Fért Wilders volt az, akinek populista nézetei voltak a lengyel munkásokkal szemben Hollandiában, és ez egy kombináció volt, amely nem igazán volt helyes. Én beszéltem a lengyel nagykövettel, és megkérdeztem tőle, hogy a lengyel munkavállalóknak milyen igényeik vannak Hollandiában, és én milyen szerepet tudok betölteni az ő érdekükben. Tehát beszéltünk erről a kérdésről vele. Másrészt pedig, hogyha egy politikus felhívja erre a figyelmet, a diszkrimináció problémájára például az újságokban, akkor én, én ezt nem találom jónak, nem találom fair megoldásnak. Mindenek van határa. Lehet, hogy egyszer vagy kétszer megtettem azt, hogy politikai vitába bonyolódok, de ezt nagyon komolyan veszem, többször nem vagyok erre hajlandó, hiszen nem politikus vagyok, éppen ezért óvatosan kell eljárnom. Remélem, hogy ez a úr kérdésére megfelelő válasz volt. Brenningmeier úr, ezzel a kérdések körre lezárult, hogyha szeretne még hozzáfűzni valamit mondandójához ennek a fordulónak a végén, akkor ezt most megteheti, ha pedig nem, akkor ezzel lezárulna az ön meghallgatása. Köszönjük! Lezártuk ezzel az első meghallgatást.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 So we have the second candidate, Mr. A második jelöltet szeretném köszönteni, Jéger urat. Köszönjük. Köszönjük neki, hogy bemutatja majd a jelöltségét. Az első részben önt hallgatjuk, illetve a bevezetőjét, utána pedig a tagok kérdéseket tesznek fel. Megadom önnek a szót, 10-15 percben parancsoljon. Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők! Köszönöm szépen, hogy bemutathatom a jelöltségem legfőbb pontjait, illetve azt, hogy hogyan látom az Európai Ombudsman hivatalát. Meg szeretném ragadni a mai alkalmat arra, hogy Megköszönöm az öt politikai frakció képviselőinek tíz országból a támogatását, hiszen a pártokon átnyúló, országokon átnyúló támogatás nélkülözhetetlen az Európai Ombudsman számára. Mik is a legfőbb jellemzői jelöltségemnek? Azt gondolom, hogy négy ilyet emelhetnék ki. Én boldog európai vagyok. Német állampolgár, Németországban nőttem fel, és ott végeztem tanulmányaimat, családom még mindig ott él. Az élet és a szerelem Franciaországba vitt a 20-as éveim elején, és egy francia építést lettem feleségül, tehát Franciaországot éve most az otthonomnak gyermekeim, az Egyesült Királyságban, Franciaországban, Olaszországban és az USA-ban tanultak. Tehát az én családom, mint ahogy látják, teljes mértékben kihasználta a személyek mozgásának szabadságát. Az emberek szabadságának védelme az én feladatom. 89-ben csatlakoztam az Európa Tanácshoz, akkor döntötték le a berlini falat, és így ez az emberi jogok mekkájává vált. Az Európa Tanácsot pedig tulajdonképpen az EU előszobájának eh, e tekintették. A bővítéshez kapcsolódtak az emberi jogok, a jogállamiság, a demokrácia, és segítettünk más országokat abban, hogy eh, elérjék a nyugat-európai standardokat. Albániában, amikor még nem volt igazságügyi miniszter, akkor én ott dolgoztam és segítettem ezt a hivatalt felépíteni. Készítettem egy kézikönyvet, amelynek az volt a címe, hogy az adminisztráció és ön. Ez 50 oldalban foglalja össze a közigazgatási jog legfőbb elveit Nyugat-Európában. A korrupció jelentős aggály volt, és továbbra is Európában az Európa Tanács készítette elő a büntető és polgári törvény vonatkozó konvenciókat. Az Európa Tanácsban a főtitkárnak bizalmas jelentésekre volt szüksége, és én készítettem el ezeknek a monitoring jelentéseknek egy részét. Ez volt az első évtizede az emberjogi tevékenységemnek. Utána egy szünet következett, és az Interpolnál tevékenykedett tovább, és itt dolgoztam 2011. szeptember 9-én is. Az ombudsman um, feladat egy speciális feladat, és amikor visszatértem az Európa Tanácshoz, akkor csatlakoztam az emberjogi biztoshoz, Jill uh, uh, Rob, Robles úrhoz. Én készítettem elő az úgynevezett peer-to-peer hálózatot, és kiterjesztettük az ombudsman hivatalát 40 országra, Portugáliától, Oroszországig, Norvégiától, Ciprusig. Az ombudsman hivatalban dolgozó személyzetet képeztük emberi jogi kérdésekben, információ cserében, és részt vettem a normatív munkában, a szervezeti normatív munkában, illetve az intézmény felépítésében. A Menditerrán térség eh, ombudsmanjainak szövetsége létrehozták eh, Franciaországban, Spanyolországban és Marokkóban ezt a szövetséget, amely segítette Dél-Európát. Én az orosz regionális ombudsman eh, hálózatát is segítettem tovább bővíteni és egy tucat országban segítettük az előkészítését a különböző törvényeknek, amelyek lehetővé tették az ombudsman hivatalának létrehozását, többek között Olaszországban, Monakózban és Monakóban. Tehát nevem van az ombudsmanok világában. A negyedik pont a függetlenséget nagyon fontosnak tartom. a függetlenség relatív fogalom, és mindenkinek a saját lelkiismeretére van bízva, úgymond, hogy ez hogyan teremti meg, és nagyon fontos az ombudsman számára a függetlenség. Ez vonatkozik az érdekcsoportokkal, különböző országokkal és politikapártokkal való együttműködésre is, nemzetközi munkatársként több mint 20 éves tapasztalattal rendelkezem. Úgy is látom az Európai Ombudsman hivatalát. Van egy aggodalom, amelyel foglalkozni kell. Én boldog európai vagyok, de aggódom. Nem mindenki olyan szerencsés, mint én vagyok, Gyakran azt remélték Európától, hogy jó életet várhatnak tőle, viszont nagyon kemény a sorsuk, és Európa nem mindig teljesítette ezeket a vágyakat, és ők szinte már feladják Európát. Én nem gondolom, hogy a kevesebb Európa javítani fogja az ő helyzetüket, ennek pont az ellenkezője igaz. Azt gondolom, hogy a jobban teljesítő humánusabb Európa segíthet csak ebben, amely közel van a polgárokhoz, az ott lakókhoz, amely meghallgatja őket, elképzeléseiket, reményeiket, elvárásaikat, problémáikat, és ezekre reagál. Európa úgy tűnik, hogy kevés teret biztosított az alulról történő kezdeményezéseknek. Mit tehet az Európai Ombudsman ennek megváltoztatása érdekében? hatékonyság, nagyon fontos az ombudsmanhoz beérkező panaszok kezelésében. Nagyon fontos, hogy ez költségmentesen, gyorsan és fair módon történjen. Fontosnak tartom e, az említett ügyek kezelése hatékonyságának állandó javítását, És az Európai Ombudsman hálózat is sokat segíthet ezekben a feladatokban. A megelőzés feladata is nagyon fontos. Az ombudsmannak feladata az, hogy segítse az EU-s intézményeket abban, hogy a legmagasabb standardokat tudják megvalósítani, azért, hogy a polgároknak ne legyen okuk panaszkodni. Ahogy Diamandurus úr elmondta, ez egy soha nem véget érő folyamat, és ez még nem egy kimerítő listája a fontos feladatoknak. Nagyon fontos, hogy jó példásra álljon az ombudsman saját hivatalában. Saját kezdeményezésű nyomozások jelentőségét is alá szeretném eh, húzni, és további kérdéseket eh, is meg kell vizsgálni a saját kezdeményezési nyomozásoknál. Nagyon fontos, hogy a közkonzultációkba is bekapcsolódjon az ombuszban, amelyeket a bizottság indít. A láthatóság egy további téma. A láthatóság egy olyan téma, um, egy olyan téma, amelyet én máshogy tekintek, mint um, jelölt társaim. Az ombudsman láthatósága nagyon fontos, hiszen az emberek nem is tudják azt, hogy ez az intézmény létezik, tehát ha nem tudnak róla, nem is tudják használni. Nagyon gyakran nem is gondoltam volna, hogy bizonyos típusú panaszok beérkezhetnek, de ezekkel szívesen foglalkozom. Az ombudsman saját láthatósága nem cél önmagában, ez csak egy eszköz. A tényleges cél a rendszer láthatósága. Fontos, hogy ez a rendszer fel legyen, és jól működő. Egy olyan rendszer, amelyben eh, benne vannak a fékek és ellensúlyok, egy olyan rendszer, amely biztosítja a közéleményt, és ahogy Farrompúj úr eh, említette ezt Diamandúros úrnak, ez nagyon fontos. Önök képviselők szerves része ennek a rendszernek. Éppen ezért én a hangsúlyt a következőkre helyezném. Az együttműködés önökkel rendkívül fontos, az önök láthatósága. Azonnal elemzéseket és információkat szeretnék önöknek szolgáltatni a panaszokkal kapcsolatban, amelyek az önök országaiból, választókerületeiből érkeznek, vagy azokat a területeket érintik, amelyen önök is dolgoznak. Ez a hangsúly elhelyezés a kampányokban is nagyon fontos az önökkel való és nemzeti delegációkkal való együttműködésben. Éppen ezért azt javaslom, hogy az ombudsman hivatalának munkatársait küldjük el az önök országaiba. Azt gondolom, hogy az ombudsmannak nagyon fontos bekapcsolódnia a polgárok szolgálatába, annak érdekében, hogy az ők elgondolásaikra reagálást kaphassanak. Ezt én nem látom a jelölt társaim pályázatában. Nagyon fontos, hogy tudják a polgárok azt, hogy kihez fordulhatnak, hiszen a konstruktív hozzájárás a polgárok részéről meghatározó ebben az EU-s masinériában. Az ombudsman kanalizálná, csatornázná ezeket a panaszokat a különböző intézmények és ügynökségek felé, és természetesen a szakbizottságot is tájékoztatnánk mindenről, és azokat a kérvényeket is el lehet juttatni az ombuszmanhoz, amelyek önhöz, önökhöz érkeznek be. Nagyon fontos, hogy a polgárok frusztrációjára reagáljunk. Az EU-n kívüli munka. Ez egy olyan pont, amely szintén eh, megkülönbözteti az én pályázatomat a többiektől. Gondolnunk kell a jövőbeni tagjelölt országokra is, tehát nagyon fontos az ő hivataluk előkészítése. Nagyon fontos az EU adminisztrációját működőképességet tenni, illetve azt, hogy ezt az EU-n kívül is ismerjék. Azt gondolom, ez az 500 millió ember számára nagyon fontos. Elnök úr, ezek a javaslataim egy új szakasz számára az Európai Ombudsman hivatalát illetően Sződerman volt az úttörő ebben a munkában, Diamandúrosz az intézmény építő, ahogy eh, Omar Rajtán képviselő asszony kedvesen nevezte őket. Személyes függetlenségem, az emberi jogi tapasztalataim, komparatív eh, ismeretem az intézmények kapcsán alkalmassá tesz engem, hogy ezt az intézményt egy új szakaszba vezessem át. Köszönöm. Thank you. Thank you, Mr. Jäger. So we... Köszönöm szépen, Jäger úr. Először Jár úrnak adom meg az EPP e, nevében a szót a kérdéseknél. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm Jéger úrnak a bemutatkozást. Üdvözlöm a meghallgatáson. Ha mondhatjuk azt is, hogy az ombudsman igenis mindig ott áll a frontvonalon a parlament mellett, hiszen mindkét intézmény a polgárokért feles. Mindkét intézményt rendkívül fontosnak tartom. Mi vagyunk az Európai Unió érzékelő csápjai, vagy más for, másként formálva, nagyon sok polgár Európához rajtunk keresztül fordul, hogy mi az, ami jó, vagy mi az, amit rosszul csinálunk és ahogy mi dolgozunk, az rögzül az Európai Unióról az állampolgárokban, ezért nagyon fontos, és azért nagyon jó, hogy van meghallgatás. Az első kérdésem a következő. A függetlenséggel kapcsolatos, ami nagyon fontos az előző jelöltnél is, arról beszéltünk, hogy mi a függetlenség, hogyan definiálhatjuk. Ön erre vonatkozóan már elmondta a véleményét. A kérdésem, van-e határ ahol a függetlenség már nem adott. Hallottam azt is, hogy a nemzeti ombudsmannal kapcsolatos kérdésnél azt mondta, hogy a nemzeti ombudsmannak a parlament képviselőjének kell egyszerre lennie, de egyfajta semleges helyet tart néhány országban ez a vélemény. Önnek mi a vélemény erről? Tehát jónak tartja, vagy sem? A következő kérdésem a program az előző jelöltől ugyanezt megkérdeztem, akkor ha ön lenne az ombudsman, mi az a három legfontosabb dolog, amivel foglalkozna? Mivel kezdené a munkáját? A következő kérdésem pedig az emberi jogok kódexével kapcsolatos. Biztos vagyok abban, hogy foglalkozott ezzel, és a fő probléma az pontosan az, hogy a, az ügyek száma növekszik. A petíciós szakbizottságunkban is tapasztaljuk ezt bizonyára önöknél is. És ezeket az ügyeket az emberi jogok kartája keretében lehet megfogalmazni, megfogni. Csak akkor lehet azonban eljárni, hogy a konkrét jogokat is sért az, ami az emberi jogok kartájában meghatározott jogok ellenében szól. Mi egyre inkább érezzük, hogy a, a tapasztalat általában véve nem pozitív ezzel kapcsolatban, és nagyon sok olyan eset van, amikor nem is tudunk segíteni. Ezt hogyan értékeli? Az utolsó kérdés pedig az ombudsman és a petíciós szakbizottság közti kapcsolatot hogyan képzeli el, és hogyan alakítaná. Köszönöm. Grazie, signora Presidente. Mr. Candidate, Mr. Jäger, I'm very pleased to, to meet you. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon örülök annak, hogy ma itt van előttünk, és jelöltként meghallgatjuk Önt. Az elméleti gyakorlaton túl két kérdésem van az egyik. Az Európai Ombudsman hogyan határozná meg, és hogyan érvényesíteni az érdekösszeütközés gondolatát. Tudni, ez egy olyan dolog, ami nem csak az átláthatóságot és a jó irányítást, mint olyant érinti, hanem igenis a, a magas szintű korrupció erősítését is okozhatja. Ezt nemzeti és európai szinten egyaránt éppen ezért definiálni kell. A következő kérdés pedig, hogyha megválasztanák, akkor Jéger ombudsman hogyan reagálna a mai óriási botra, Az Európai Ombudsman, ha Jéger úr lenne, milyen tanácsot adna az Egyesült Államokkal való szabadkereskedelmi tárgyalásokhoz az Európai Uniónak. Mert ez a kérdés nem pusztán a szokásos ügymenetről szól, hanem igenis rendkívül érdekes problémákat is érint, mint átláthatóság, emberi jogok, a magánszférához való jog. Igen, és európai, olyan európai jogokat is, amelyek egyértelműen meghatározzák, hogy mi az állami és mi nem. És azt is, hogy a magánjellegű információt hogyan lehet eh, felhasználni, és kinek kiteheti ezt meg. Persze nagyon jó, hogyha meg tudjuk világosan húzni azt a vonalat, ami az állami és a, a minősített eh, információk között van, különösen a mai világban, ahol egyre több a minősített információ, hiszen ezekre jelentős mértékben is befolyásolják az 500 millió állampolgárunk életét, ahogy ön is mondta. Köszönöm szépen a válaszát előre is. Az elnök asszony mikrofonja nem működik. No, no. Okay, thank you, uh, Mrs. Mazzoni. Auken asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. És köszönöm Márkusz Jégernek, hogy eljött. Köszönöm a bemutatkozást. Azt hiszem, talán egyetértene abban, hogy az érdek összeütközés és a függetlenség mind a jó igazgatásra vonatkozó törvényben meghatározott, jól meghatározott dolgok. És ez alapján senki nem kérdőjelezné meg, hogy mi az érdekkonfliktus, az érdek összeütközés és mi a függetlenség. De természetesen ennek semmi köze az ön személyes megjelenéséhez, attitűdjéhez, illetve erkölcsi, objektív kritéri, erkölcsi alapon meghatározott objektív kritériumaihoz. Nos, ön rendkívül tapasztalt emberi jogi biztos, ezt a fajta kampánymunkát már ismeri közalkalmazottként is. De az ombudsman munkájával kapcsolatban milyen tapasztalatai vannak, hiszen ez más és legalább egy példát szeretnék hallani, amikor ön arra vonatkozóan, amikor nagyon nehéz döntés előtt áll. Nehéz vagy súlyos intézményekkel szemben, ahol tudta, hogy bármit is tesz, mindig lesz ellenzéke, ellensége, de meg kell tennie. Tehát nem lehet mindenre azt mondani, hogy jó, ezt csinálom, aztán csáó, elmegyek, nem? Ami, tehát próbálta ilyet, hányszor, és egy konkrét példát is szeretnék hallani erre vonatkozóan. Picit megszavart azt a csodálatos gondolat, az a csodálatos gondolatkör, amelyet elmondhatott, még senki nem tette meg, senki nem beszélt ilyesmiről, tehát azzal, hogy minden állampolgári megkereséssel foglalkozna, a delegációknak tovább küldi, biztosítaná, hogy választ kap. Próbálkozott ezzel már valaha? Mert szerintem ez, ez gyilkos dolog lenne. Persze nagyon örülnék annak, hogyha ki tudna egy ilyen rendszert alakítani és működtetni, hát ez nagyon jó lenne. Köszönöm. Go to Mr. A következő Pászkász úr a függetlenek nevében. Ďakujem za to, vážená pani predsedajúca, vážený pán Jager. Chcel sa opýtať na vašu... Köszönöm szépen, Jéger úr. A következő kérdésem van a nemzeti ombudsmanokkal való együttműködésről. Biztos vagyok abban, hogy ugyanazokat az állampolgárokat kell természetesen más intézményekkel szemben képviselnie, de úgy gondolom, hogy a munka stílusa, vagy a munka filozófiája is hasonlítani fog. A nemzeti ombudsmanokkal kapcsolatban hogyan képzel egy, el együttműködést, amennyiben megválasztják? Köszönöm szépen. Csicseszter úr a következő. Uh, Köszönöm, elnök asszony. Jó napot kívánok, Jéger úr, üdvözlöm Önt a szakbizottságban. A bevezető megjegyzéseiben a függetlenséget és a semlegességet hangsúlyozta. Ez így jó és helyes, ha egy ombudsman mondja. De azt is el kell, hogy mondjuk, hogy vannak olyan alkalmak, helyzetek, amikor az ombudsman munkáját a politikum is áthatja. Különösen akkor, hogyha egyes állampolgár vagy állampolgári csoportok érdekét kell a hatóságokkal szemben, nemzeti, európai szintű hatóságokkal szemben, nem is beszélve a bizottságról, hogyha azzal szemben kell képviselnie. Nem tudom. Az alapján, amit elmondott, hogy boldog európai és támogatja Európát, nos ezzel kapcsolatban meddig, ez alapján meddig tudna elmenni? Meddig tudna a kisemberért, a kiállni. És előfordult-e a múltban? Ez az első kérdésem. A második, természetesen ön is felismeri és elismeri azt, hogy Európa bizonyos köreiben, bizonyos állampolgárok körében elégedetlenség van Európával kapcsolatban. Ez nyilván abba, arra az országra is vonatkozik, abból az országból, amelyet én képviselek. És ezekben az országokban úgy vélik, hogy kevesebb Európára van szükség, mert eh, az, hogy valami nem működik, az nem indokolja azt, hogy többre van szükség belőle. Mi a válasza? A több Európa több panaszhoz vezetne el, több problémához az állampolgárok és a hatóságok között. És ez vajon eh, ösztönző-e ön számára? hogy ombudsmanként még többet kell eldolgozni. A harmadrészt pedig mi a véleménye arról, hogy mi a legnagyobb eredménye eddig. Köszönöm. Köszönöm, ez volt az utolsó hozzászólás az első körből, úgyhogy meg is adom a szót Jéger úrnak, és aztán csinálunk majd még egy kört. Köszönöm, elnök asszony. Ján. úr, hogy hol húzná meg a határt? Der Unabhängigkeit. A függetlenség határát. Tehát az ombudsman függetlenségének határát. Elgondolkoztam korábban is ezen, hogy mondjam-e vagy sem, de úgy gondolom, azt lehetne mondani, hogy az ombudsman helyzete jelenleg, amit az Európai Ombudsmanra vonatkozó törvény számára biztosít, csak azt mondja ki, hogy a lehető legmagasabb szintű függetlenséget kell biztosítani, nem mondja meg azt, hogy hogyan, van egy eskü, van egy ünnepélyes hivatalba lépési aktus, amiben az ember megesküszik arra, hogy független lesz. De bizonyos dolgokra nem vonatkoznak szabályok. Például nincs szabályozva az, hogy mi történik akkor, hogyha az ombudsman az egy Európai Uniós... Tehát mit csinál akkor, hogyha egy olyan Európai Uniós keresettel kell foglalkozni, amelyben családtagja dolgozik. Tehát ilyen, és egy sor egyéb kérdés sincsen. Úgy gondolom, hogy én magam ilyen esetben nem járhatok el ez is válasz arra, hogy mekkora szabadságot, függetlenséget kell biztosítani. Higgy nekem, hogy egészen világos elképzelése van erről, de tiszteletben kell tartani az egyén függetlenségét. A következő kérdés érdekes volt, hogy legyen-e az ombudsman a Nemzeti Parlamentben. Ez, a, ez ellen a sem, semleges helye, szem, helye szemben nincsen semmiféle kifogásom, azonnal reagálhatna, válaszolhatna, ha tényleg semleges. Akkor nincs vele problémám. A három legfontosabb pontja a programomnak. A három első prioritás. Az egyik erről most nem beszélek részletesen, amit Alex Spenningmeyer mondat, hogy először is meg kell ismerni a helyzetet. Tehát ezt most ugye nem is, nem is kell, hogy ezzel foglalkozom. A másik dolog az, hogy mivel nagyon gyorsan halad az idő, azonnal láthatóvá kell lenni, elkötelezettnek a parlament mellett bekapcsolódni a munkába, és a szerepét betöltenie. A szerepet betölteni az ugye azt jelenti, hogy, hogy mondjuk németül abban az értelemben, hogy a, a szerepkörön túllépni nem szabad. A második dolog a, a keresetek elemzése. Hogy elmondhassuk, hogy bizonyos minták vannak, bizonyos formák, bizonyos elkövetési vagy, sért, vagy jogsértési formák, amelyekkel mindenképpen foglalkozni kell. wäre die, dass die Mitglieder des, des, äh, der Rég nem beszéltem németül, ez hiba volt, de azért elmondom még, hogy nagyon fontos, hogy a, az intézmények tagjait a nyilvánosság, a, tehát ebben a nyilvános munkában érvényesülni kell. Úgy, úgy gondolom, hogy az ombudsman igen magasan képzett emberekkel dolgozik együtt, és azt, hogy ezek az emberek rendkívüli lehetőségekkel rendelkeznek arra, hogy munkájukat tálalják, elmondják, különösen fontos egy olyan időszakban, amikor az Európai Unió működésé, mint érték jelent ha lehet, angolra váltanék, ha megengedi, sajnálom. Elmondta azt is, hogy zavarja önt az a tény, hogy az emberi jogokkal kapcsolatban az ombudsman és a petíciós szakbizottság gyakran nem léphet közbe a szubszidiaritás elve miatt. De hát ez, a, ez játékszabályok része. Azt hiszem, tudni kell, tisztában kell lenni arra, hogy az ember hol tud teljes mértékben beavatkozni. Van egy sor alapvető emberi jog, amelyel sajnos azt kell mondani, hogy az ombudsman még nem is vizsgált meg, tehát az alapvető jogokkal, a lényegi jogokkal kapcsolatban nem, foglalkozott, nem foglalkoztak még, sokkal inkább az eljárásbeliekkel, pedig ez is megvan. A nemzeti hatóságok hatáskörén természetesen nem változtathatunk, de Amin változtathatunk az az, hogy együttműködjünk a nemzeti ombudsmanokkal, például különösen nemzeti intézményekkel, és így garantáljuk azt, hogy az emberi sértéssel kapcsolatos problémákat az országos szinten a mi segítségünkkel azok, azok foglalkoznak, akik segíteni tudnak. A kapcsolat az ombudsman és a petíciós szakbizottság között pedig ugyanaz. Amit önök nem tudnak meg, tenni, akkor az ombudsman tegye meg, ha az ombudsman nem tud tenni valamit, akkor önök, és hogyha valamit egyikünk sem tud megoldani, akkor azt nagyon gyorsan a nemzeti ombudsmannaknak kell eh, át eh, utalni. A következő kérdés az európai nemzeti szintű érdekösszeütkezés. Nos, ez egy nagyon hosszú kérdés. Alapvetően két kérdés van itt. Az egyik az a valós érdekkonfliktus, amely bizonyítható, a másik pedig az érdekösszeütközés percepciója vagy kockázata. A bizonyított érdek ellentét az durva. Ami fontos, vagy általános, ami fontos, ami, ami két, kényesebb kérdés az a percepció, vagy a kockázat. Az alapvető jogok összeütközése például meg tudja meg lehetett tiltani házastársnak, élettársnak, gyermekeknek olyan helyen való munkavégzést, amely már a saját ellenőrzési körön kívül van. Ez mennyire befolyásolja az ő egyéni jogait? Vannak tehát korlátok és korlátozások, amelyek más mások, még akár családtagok szabadsági jogaival szemben kell, hogy megmérettesenek. A, bot, a börtönbotrány. Mit, milyen tanácsot adnék a szabadkereskedelmi tárgyalásokra a bizottságnak. Hát nagyon sajnálom, nagyon határozott magánvéleményem van a börtönbotrányról. Szerintem ez a bizonyos értelemben vett kettős mérce problémája. Ha van valaki, aki emberi jogvédőnek tekinthetünk nagyon sokan, talán mi is, más körülmények között, de aki adott körülmények között bűncselekmény elköte, elkövetésével vádolt. Um, úgy gondolom, hogy ennek eldöntése nem az ombudsman feladata, nem mennék be, de én úgy gondolom, hogy itt kettős mérce problémája van. A magáninformáció felhasználása más országokban. Szerintem egy szabály, szabály mert európai normákat kell érvényesíteni, és az a tény, hogy például a gazdasági okok, az az érzés, hogy gazdasági okok kényszerítenek ezen jogok feladására, nos, ezt nem szabad engedni. Nem szabad. Volt még egy kérdése, igen. A nyilvános és a minősített információ az védelmében. Nos, ugye megint két értéket kell felmérnünk, az egyik az átláthatóság, a másik pedig a személyi adatok védelme. Másik oldalon, hogyha az egyéni adatvédelmet túlzottan érvényesítjük, akkor nem lesz átláthatóság, és nem lesz felelősség és beszámoltathatóság sem, legalábbis ennek a kockázata. az az adatvédelmi biztos feladata azonban sokkal inkább annak ellenére, hogy az Európai Ombudsman továbbra is részt kell, hogy vegyen ebben a kérdésben. Hauken asszony. Hauken asszony. Az érdekösszeütközés, amelyet a jó igazgatás kódexe határoz meg. Igaza van, hogyha közös etikai kódex van minden testület és intézmény számára, amely megfelelően konkrét, akkor meg is tudjuk oldani a, a problémát. Meg kell azonban mondjam, hogy némi, némileg haboznék, hogy azt mondjam, hogy mindent meg lehet vele oldani, mert minden, minden törvény, minél konkrétabb az ember, annál inkább megkötések veszik körül. azok a törvények, amelyek nagyon konkrétak, azok egy bizonyos pontig segítenek, de hogyha olyan helyzet merül fel, amelyre korábban a törvényalkotás akkor nem gondoltak, akkor tulajdonképpen az ember zsákutcában van. Ez már a politika, az ilyen helyzetekben a politikai pártok, a képviselők döntése a fontos. Én azt mondanám, hogy én támogatnám azt, hogy az Európai Unió közigazgatási kódexe legyen a meghatározó, de hogyha van egy olyan megfogalmazás, de kell, hogy legyen olyan megfogalmazás is, amely bizonyos helyzetekben értelmezési lehetőséget biztosít, például az érdek összeütközések esetében is. És mint akkor az előbb mondom, háromféle ilyen érdekösszeütközés van, a bizonyított, a, pe, a percepciós és a kockázat. A következő kérdésben egy példát szeretett volna a képviselő a döntés meghozatára vonatkozóan hallani. Volt egy nagyon nehéz döntésem, akkor, amikor az Interpoltnál voltam. Volt eh, valaki, aki nagyon ismert volt, és eh, eh, orosz tévétulajdonosa volt, és részt vett a, a csecsen háborúban is, és megbeszélgetéssel vádolták, zsarolással vádolták, az oroszok azt kérték az Interpoltól, hogy adjunk ki egy elfogató parancsot, és ezt mérlegelnem kellett, hogy igazi vádról volt szó, vagy a politikai vádról volt ez szó, de úgy döntöttem, hogy egy politikai vádról van szó, de lehet, hogy pénzügyi érdekek is voltak, de végül is örültem annak, hogy úgy döntöttem, hogy az elfogadó parancs ellen döntök. Később elfogták, azt a szabadon engedték, de minden esetre örültem annak, hogy így döntöttem. Teljes mértékben igaza van, hogy minden állampolgár kérdésre annak megfelelni. Beszéltem a parlamenti képviselőkkel, egymilliós, olyan akinek egymilliós választó közete van, és azt mondták, hogy ők nem tudnak szembenézni a érkező panaszokkal, és valakinek segítenie kell. Az ombudsman, az ombudsman nem csak, hogy meg kell kapni a panaszokat, hanem ezek, ezeket meg kell próbálni csoportosítani, nem tudom minden panasszal szembenézni, de azáltal, csoportosítja a, az eseteket, sokkal jobban fel tudja hívni az adott hatóságok figyelmét arra, mire kell törekedniük. Úgy gondolom, hogy az ombudsman segíthet sokat ebben, és ebben az értelemben is felléphet, nem hagyhatja magára képviselőket, illetve az európai állampolgárokat sem. Paskas úr kérdése. Hogyan képzelem el az ügyműködést a nemzeti ombudsmanokkal? Nos, elég egyszerű ez. Van egy nemzeti ombudsmani hálózat, vannak kapcsolattartó tisztviselők, ez nagyon gyors kapcsolatteremtés lehetséges, telefonon vagy írásban, mindenfajta csatorna nyitott erre, és átadunk eseteket az ombudsmanoknak. Van egy nehézség ebben, ehhez az állampolgár jóváhagyására van szükség, aki benyújtotta a panaszt, erre gondolni kell. Egy, meg kell állapodni a nemzeti ombudsmannal abban is, ami mi lesz az eljárás, és mi lesz a visszacsatolás, akkor, amikor megkapunk, amikor a az ügy megoldódott, hiszen az Európai Ombudsman is szeretné azt tudni, hogy sikerült-e megoldani végezetül ezeket a kérdéseket a Nemzeti Ombudsmani Hálózaton keresztül, vagy akár az állampolgár lehet, hogy nem is kapott egyáltalán semmilyen fajta választ. Chichester úr. A függetlenség milyen mértékben lennék független akkor, hogyha egy politikai ügyről van szó. Szembeszállni-e az adminisztrációval? Remélem, hogy ezt tenném, és remélem is, hogy ezt tenném. A mandátumom, egy egyszerű mandátum, de remélem, hogy ha egy független posztot vállunk, akkor késznek kell lenni arra, hogy az ember tíz év után elhagyja ezt a posztot. EU-szkepticizmus Nagy-Britániában. Az ön országában sokan azt mondják, hogy kevesebb Európára van szükség, de inkább sokkal több Európára van szükség, viszont sokkal, ezt kell az ombudsmannak is majd előtérbe helyezni, ez viszont több pénz kell, több munkatárs. Ez lehet, hogy több munkát jelent az ombudsman számára, több Európa több munka, de ha valami jól működik, akkor az azt jelenti, hogy kevés panasz lesz, és a jól működés, ez nem a méret kérdése, hanem a szervezés kérdése, illetve egy akarat kérdése, hogy jól működjön valami. a nagyobb uh, igazgatás több panaszt eredményez. A kedvenc teljesítménye, ez az EU-n kívül van, ezt kell mondjam sajnos, 2008-hoz kötődik, 750 állampolgára az olasz uh, federációnak most már uh, lehetőséget kaptak arra, hogy az orosz ombudsmannal együtt hogy képzésben részesüljenek Németország, Dánia segítségével, ez egy óriási teljesítmény, aminek nagyon örülök. Thank you, Mr. Jäger, and for the second round. Köszönöm szépen, Jäger. Úr következő, kör következik Kolászka Bovinska asszony. Köszönöm szépen. Nagyon figyelemre méltó az ön karrierje. Különböző tapasztalatokat tett szert Európa Tanács Interpol. Úgy gondolom, hogy ez mindenképpen gazdagabbá teszi azon szempontját, nézőpontját, de nagyon érdekes eh, látni ezt, hogy eh, különböző szempontjai eh, vannak. Mindenképpen az emberek problémáira kell koncentrálni, de itt kell működni az intézményekkel is. Diamba, Di, Diamantopoulos úr nagyon jó volt ebben az összefüggésben, és az ön előadásából is azt hallottam ki, hogy ön azt hangsúlyozza, hogy mennyire fontos az együttműködés az ombudsmanokkal a tagjelölt országokban, a szomszédos országokban. Üdvözlöm azt, hogy egy ilyenfajta ombudsmani együttműködésére együtt sor kerül nem csak az európai Országon belül, hanem a szomszédjainkkal is, ahol nagy partnerségi programjaink vannak, déli szomszédság, keleti szomszédság. Ez az a hely, ahol nagyon elhanyagolják a jogállamiságot, az emberek kérdéseket, és ezért nagyon örülünk annak, hogy az ombudsman részéről van egy ilyenfajta tevékenység. Ön azt mondta, hogy nem szabályozták az ombudsman függetlenségét, attól függ, hogy mennyi függetlenséget adunk önnek. Ez elég veszélyes ez a helyzet, hogyha egy jogalkotó annyi függetlenséget ad ennek az intézménynek, amennyit ad, hiszen a jogalkotók állandóan változhatnak. Ezért azt kérdezem öntől, hogy nem gondolja-e azt, hogy Kevesebb szabályozásra lenne itt szükség a függetlenség kapcsán az ombudsman esetében. És mi lenne, hogyha egyetlen is szabályoznak? Természetesen a túlságosan sok szabályozás sosem jó, de úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy itt legyen valamilyen fajta szabályozás. Thank you, Mr. Cashman. Cashman úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm Jéger úr a kitűnő előadását. Ön említette, azt, hogy milyen emberi jogi szerepe volt, ez tényleg példaértékű volt, viszont itt egy kicsit másfajta perspektívából kell ezt vizsgálnunk. Igaza van, amikor azt mondja, hogy nincs kapcsolat Európa és az állampolgárok között. Én nem Én ezért nem támogatnék egyetlen egy parlamenti képviselőt sem ebben a, ezen a poszton, mert ez tovább erősíteni ezt a nézetet az európai állampolgárok részéről, és erre nincs szükségünk. Hadd beszéljek egy másik témáról, az átlatóságról és nyíltságról, a dokumentumokhoz való hozzáférésről. Mit gondol, hogyan lehetne egy jó egyensúlyt teremteni egyrésztről a hatékony intézményi döntéshozatal között, másrésztről pedig az állampolgárok azonok a között, hogy tudják, hogy hogyan jöttek létre az adott döntések, és így ezáltal az intézményeket és azok tagjait elszámoltathatóvá tennénk. Köszönöm, Bulán úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, Jéger úr, elnézést, hogy késtem a meghallgatásról nem hallgathattam így meg bevezetését. Találkoztunk már korábban, tehát ismerem egy kicsit az eddigi éjszakmai útját. Néhány kérdésem van, ami a mediátori szerepet illeti. Ez számomra nagyon fontos, hiszen minden egyes polgárnak a teljes EU területén erre lehetőséget kell biztosítani. Két ország a 27-ből nem rendelkezik mediátorral. Mit tehetünk tehát mi annak érdekében, hogy a teljes EU területén lefedjük ezt a hivatalt minden egyes európai kérvény esetében? olyan esetekben, amikor nem vette figyelembe az adatország a polgár jogait. Európában a mediátoroknak más-más a kompetenciájuk. Franciaországban igazságszolgáltatási döntést megkérdőjelezhet a mediátor, ez azonban nem jellemzi az összes tagországot, az európai mediátort sem, tehát hogyan tudjuk biztosítani azt, hogy jobban harmonizált legyen ez a mediátori tevékenység, mind minőségi szempontból, mind pedig földrajzi szempontból. Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen, Buland úr. Ez volt az utolsó kérdés. Ezért visszatérek önhöz, Jéger úr, és az ön válaszához. Köszönöm szépen, elnök um, asszony, Kolászka Bobinska asszony. Mielőtt uh, megválaszolnám a kérdését, szeretnék egy megjegyzést tenni, ha szabad. Ön üdvözölte azt, hogy szeretnék együttműködni az Európai Unión kívüli országok intézményeivel, a szomszédsági politika intézményeivel, de mondott egy olyan dolgot is, amit én nem igazán szeretnék hallani, ez egy félmondat volt. Ön azt mondta, hogy azért, mert ott sok gond van az alapvető jogokkal az ebben az országban. Igen, igaza van, nagyon fontos ezért az, hogy Szerbiában legyen egy erős ombudsman, legyenek független személyek, akik kiállnak véleményük mellett. Minden mellett az érem másik oldalát, oldala nem lehet az, hogy azt gondoljuk, hogy nálunk semmilyen fajta probléma nincs. Nem szeretném ezt a benyomást kelteni, ön sem ezt akarta. Nagyon fontos az, hogy ne legyen az, hogy Európán kívül az emberi jogról prédikálunk, viszont szemet hunyunk bizonyos történések felett eh, Európában. Fejlettebbek vagyunk jogi szempontból, de veszélyes hozzáállás az, hogyha mi mentesítjük magunkat a fejleményektől. Az Európai Külügyi Szolgálat, illetve az Európai Parlament eh, kérésére is foglalkozni kell az emberi jogokkal más országokban, és azért is kell lesz, hogy mi hitelesek maradhassunk. Ezért kell elmondani az Európai Unión kívüli országoknak, akiktől különböző jelentéseket kérünk, így kell elmagyarázni nekik azt, hogy az európai közigazgatási rendszer átlátható, igazságos, megfelelő félkekkel és ellensúlyokkal rendelkezik. Azt kérdezte, hogy erősebb szabályozásra van-e szükség az Európai Ombudsman függetlensége kapcsán. Én teljes szívemből azt mondanám, hogy igen. Amikor megvizsgáltam a 8 cikket a szabályzatban, ez egy kinyilatkozható jellegű, és nem minden esetet terjed ki. Mondtam már egy példát korábban, hogyha egy közeli családtagja az ombudsmannak egy intézményben van, egy testületben dolgozik, ahol az ombudsman vizsgálódik, mit tehetne az ombudsman. Gondoljunk arra, hogy valaki, ez a családtag egy vezető funkcióban van. Én azt javasolnám, hogy az ombudsman jelezze ezt a tényt, de hogyha az ombudsman nem vizsgálná ki az adott ügyet, akkor az még rosszabb lenne az állampolgárok szempontjából. Ezért van szükség erősebb és átfogóbb szabályozásra az Európai Ombudsman függetlenségek kapcsán. Kesmen úr, köszönöm szépen a gratulációit. Egyensúlyt kell teremteni hatékony döntéshozatal és az elszámoltatatóság között az Európai Unióban. A hatékony döntéshozattal ehhez azt kell lenni az intézménynek egy saját élete, hogyha a szoros munkatársak nem tudják megvitatni az ötleteket, nem tudják kimutatni kételjeiket, nem tudnának olyat tenni, ami ne lenne nyilvános, akkor ez a döntéshozatal veszélyeztetné, mert senki nem akarnak kockáztatni. Nem ö, mérlegelnék megfelelően a hátrányokat, előnyöket azért, mert lehet, hogy attól félnek, hogy nem lennének népszerűek. Tehát százszázalékos átláthatóság és nyíltság káros lehet a döntéshozatali folyamatra. Úgy vélem, hogy van egy olyan pillanat, amikor a döntéshozatali folyamat láthatóvá válik. Ezt fel kell gyorsítani, amikor a döntéshozó szerv belső levelezése nyilvánossá válik, és ezt elérhetik azok, akik ezt látni akarják, viszont ez nem lehet egészen az elején a folyamatnak. Ez mindig a közigazgatástól függ, hogy eldöntse, hogy mikor van ez a pillanat, és mikor nem. Ez nem egy fekete-fehér kérdés. Ez azonban a különböző defini- dokumentum definícióin is múlik. Például az e-mailekhez hozzá kell férni, amit az ember leír, ahhoz nem tudnak hozzáférni. Tehát, hogyha bizonyos küszöböt, formentes vagy küszöböt átlép valaki az adminisztráción belül, akkor ezt nem lehet a polgár elől eltakargatni. Ódi úr kérdésére reagálunk. Ami a mediátor szerepét illetve, két országban, ahol ez nem létezik. Az egyikben van petíciós szakbizottság, a másodikról nem tudom, és ön joggal mondta azt, hogyha ilyen típusú helyzetet látunk, egy adott országban, akkor a polgárnak nincsen lehetősége felvezni, ugyanolyan eszközökkel, mint más országokban. Mit tehetünk? Az ombudsman, a mediátor jogvédő, nem csak bizonyos jogok védője. Miért mondom ezt? Léteznek konvenciók, léteznek irányelvek, határozatok, rendeletek, amelyeknek célja az, hogy a független eh, szervezetek megvalósítását szabályozzák, amelyek egy adott országban a diszkriminációs esetekkel foglalkoznak, a kérdés az, hogy ráerőltethetünk-e európai normával egy ombudsmani hivatalt bármely országra is. Én ezt eh, nem zárom ki, de el kell rajta gondolkodnunk. A mediátor mandátuma teljes mértékben más és más képet mutat a különböző tagországokban, ezt nem is hívják mindig mediátornak. Tehát ezt nem mondhatjuk, hogy egy ilyen vagy olyan típusú intézmény legyen kötelező a tagországokban. Én ebben nem hiszek, hiszen a jogi szokások, a jogrendszerek teljesen mások. Svédországban az ombudsman hivatalát 200 évvel ezelőtt hozták létre, ez a rendszer része. Franciaországban ez egy nem régi intézmény, és nagyon nehéz volt annó azt létrehozni. A francia jogrendszernek, hagyományoknak, administratív rendszernek ez nem képezte szerves részét, tehát időre volt szükség, szükség az, hogy ezt megszokják Franciaországban. Mit tehetünk, meg győzhetjük az adott országot erről, meg kell, hogy győzzük erről. Diamandorus úr meggyőzte Törökországot erről a fontos feladatról, mindent megtett annak érdekében éveken keresztül bevetette teljes energiáit, arra, hogy Törökországot meggyőzze, ezt nem egyedül tette természetesen, de azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos lépés volt, és a török hatóságok számára is ez nagyon fontos lépés. Tehát nem tartom kizártnak az, hogy legyen európai rendelet annak érdekében, hogy mindenütt létezhessen az Orbán hivatala, de azt gondolom, hogy ezt nem lehet teljes mértékben az országokra erőltetni. Ami pedig a második kérdést illeti, az egyenlőtlenségek az ombudsman hivatalát illetően. Hát, hogyha az ember azt látja, hogy a szomszédos országban egy adott hivatalnak ilyen vagy olyan kompetenciái vannak, Franciaországban ilyen volt a helyzet, egy, egy gyenge mandátuma volt úgymond a mediátornak összevetve Európa többi részével. Köszönöm szépen, Jéger úr. Úgy tűnik, hogy több képviselő nem szeretne kérdést feltenni, ezzel lezárhatjuk az ön meghallgatását. Hogyha szeretne még bármit mondani, vagy kiegészíteni a korábban elmondottakat, akkor 5 perc áll rendelkezésére. Köszönöm, elnök úr. Először is elnézést szeretnék kérni a németemért. A második pont a vita végén megnéztem azt, hogy mit is tanultam. A saját elképzeléseim érkeztem, és az önök elképzeléseit meghallgattam. Nagyon fontos megnézni azt, hogy hol kell a prioritásokat máshogy felállítani, átdefiniálni. Azt gondolom, hogy a politikai dolgok és a nem politikai dolgok közötti határvonalat át kell gondolnom az ombudsmannak teljes mértékben ki kell lemaradnia mindabból, aminek politikai vonzata lehet, illetve politikai jelleget ölt. Azt gondolom, hogy ez nem volna a gyümölcsöző megoldás. Nagyon nehéz lenne az ombudsman számára az, hogy túlságosan visszavonultan viselkedjék. És nagyon fontos, hogy megragadja az esélyt a több intézménnyel együtt arra, hogy a feladatai tovább vigye. Szeretnék egy példát, példát mondani. Az első javaslat, amit a Trojka készített Ciprus kapcsán, volt-e szabály arra, hogy legalábbis felvázolják annak lehetőségét, hogy a polgárok alapvető jogait sértik ebben az országban, illetve egy ilyen döntés ezt sértheti. Az ombudsman erre azt reagálhatta volna, ha lett volna, hogy ezt mind túl gyors, de a tulajdonhoz való alapvető jog, illetve az, hogy valaki ne süllyedjen szegénységbe időskorára, korára, amiatt, hogy elveszítette a megtakarításait, amiket a bankban helyezett el. Tehát nagyon fontos, hogy ezt az aggályt valaki felvethesse egyáltalán. Az ombudsmannak ezt meg kell vizsgálnia, mondjuk utána elképzelhető az, hogy ki mondja, nem történt alapvetően sértés, jogsértés, de nagyon fontos lehetőséget teremteni arra, hogy meglegyen annak a lehetősége, hogy az esetleges konfliktusokat is meg lehessen vizsgálni egy adott politikai döntés következtében. Mindig hangosan gondolkodtam önökkel együtt. Azt gondolom, hogy az ombudsman egy hang tulajdonképpen, és az emberi jogi kérdéseket ugyanúgy meg kell vizsgálnia, mint például a felelősségre vonhatóság kérdését. Létezik az alapvető emberjogi karta, ez kötelező érvényű minden intézményre nézve, és nagyon sok mindent kimond, alapvető jogokat, és azt gondolom, hogy az ombudsmannak a hivatala ezekkel foglalkozni. Köszönöm szépen, Jéger úr! Applause and good luck! Sok sikert kívánunk! colleagues, we have to... Kedves kollégák, folytatjuk a munkát. Üdvözlöm Omar Rajten asszonyt. Köszönöm szépen, hogy eljött a szakbizottsági ülésünkre. Folytatjuk a meghallgatást, és 10-15 percben megadom a szót Ria Omer Rajtennek. Kérem, tartsa meg bevezetőjét. Utána következnek a kérdések, illetve a képviselők kapnak lehetőséget. Parancsoljon! Fújsítan! Köszönöm szépen, elnök asszony! Tisztelt hölgyeim és uraim, hollandul fogom mondani, mert a holland még mindig hivatalos nyelv és eh, hogyha angolul mondanám, akkor 430 millió európai állampolgár legalább ennyien eh, nem anyanyelvén hallgatná engem. Tisztelt elnök asszony, a kérdés, amelyekre válaszoltam. Nos, lehetőséget kaptam arra, hogy bemutassam terveimet, és bemutassam önmagam, tapasztalataimat, és azt is, hogy mit gondolok az Európai Ombudsman funkciójáról. Természetesen, hölgyeim és uraim, azt is várják tőlem, hogy arról is beszéljek, hogy hogyan látom az Európai Ombudsman jövőbeni munkáját. Persze ombudsmanról beszélek, azzal, hogy tudom, hogy három női jelölt is van. Az ombudsman hivatala Számomra azért vonzó, mert jelentős tapasztalata rendelkezem hasonló területen. A különböző bizottságok elnöke voltam, és 1985-től egy igen kis szervezetben kezdtem meg ezt a, a munkát az elnökségem alatt. Az akkor 40, bocsánat, 54 kisbizottság, abból a kis szervezetből 54 szakbizottságot működtető kiterjedt szervezeté, tanácsadó és mediációs szervezeté épült ki. Azért mondom ezt, mert a szervezet a, a az Egyenlő Jogok Bizottsága Hollandiában, a Keszhile, illetve a nemek közötti ellen, különbségekre épülő szakbizottság munkájával Hollandiában az Odiár és Adiár törvényeket, tehát az online vitarendezés megoldásait dolgoztuk, és az erre vonatkozó törvénytervezetet is, és a mi szervezetünket különböző szakbizottságok itt az Európai Parlamentben is meghallgatták. Ebterén is van tehát tapasztalat. És az a tapasztalat, amit e munkám során szereztem, úgy gondolom nagyon hasznos lehet ombudsman munkakörben is. 81 óta vagyok népképviselet, tehát parlamenti képviselő, három mandátumom a, az Euró- a holland, és 88 óta az Európai Parlamentben vagyok. Természetesen van saját felfogásom arra vonatkozóan, hogy azok az emberek, akik velem egy, együttműködnek, a különböző dokumentumok van, akik együttműködtek a parlamentben vele, bizonyára ezt ismerik is. A kiinduló pontom még most is minden nap, nap mint nap az, minden egyes dokumentum, amin dolgozom, az, hogy hogy meg kell érteni, fel kell fogni a munka lényegét, tiszteletben kell tartani az álláspontokat, és ebből kell e, egy hidat építeni a megfelelő, a jó irányítású megvalósítás felé. Ezen kívül eredményorientált vagyok, és úgy gondolom, hogy nem adom fel ugyanúgy, mint önök, akiket megválasztanak, önök és az állampolgárok számára a legjobb megoldást és eredményt akarják elérni. A politikában a motto mindig is az volt, hogy rendelkezésre állni, terhelhetőnek lenni, és az igazságosságérzés úgy gondolom erre neveltetésemből is predestinálva vagyok, és az emberekhez, az emberek felé való nyitottság, az érintettség. Miért tartom olyan fontosnak az ombudsman intézményét? Úgy gondolom, hogy a bizalomépítés különösen egy olyan időszakban, amikor az európai állampolgárok úgy egyre többet kerülnek kapcsolatba az európai politikával, rendkívül fontos. A konfrontáció az európai határozatokkal és azoknak a hétköznapi életekre való kihatásokkal igen fontos. A nyugdíjra, az állásra, stb. mind kihat. És éppen ezért az európai ombudsman nem tud minden problémát természetesen megoldani, de az ombudsman intézménye segíthet abban, hogy aktívan helyreállítsuk a bizalmat hiszen az állampolgároknak tudniuk kell azt, hogy van valaki, aki segít. Van valaki, aki odafigyel. Van valaki, akinek füle is van, és az Európai Uniót korrigálja is. Sajnálom, hogy ezt kell mondjam, de erre szükség is van. Az ombudsman intézménye és az ombudsman ezért az irányítási kultúrát segítheti. Az európai intézményeknek igazolni kell tudni, nyit, nyitni kell, nyitottnak kell lenni. Átláthatónak, és a, a bürokráciát is igazolnia kell tudni. Természetesen lehetővé kell tenni számára azt is, hogy hibázzon, de e, mégis ezeket a, a, ezt a, ezt a munkáját a legnagyobb odaadással kell végeznie. A megfelelő irányításra való jog és az ombudsmanhoz való hozzáférés vagy az elérésének a joga nagyon fontos. A 292-es cikk értelmében nyitott, független és célirányú európai hivatalt kell létrehozni az állampolgárok jogainak érvényesülése érdekében. A az EU állampolgárok 42%-a az európai intézmények nyitottságát, munkájának nyitottságát nem tartja kielégítőnek. Az Európai Ontózmány Ombudsman éppen ezért az a partner, amelyet azért állítanak oda, hogy az állampolgárok megtalálják a jogérvényesítést. Tehát az állampolgárok nevében jár el a munkájáról. Az Ombudsman intézménye az elmúlt húsz évben erős, átlátható és hatékony e, e, polgárok, polgári érdekeket védő intézményé nőtte ki magát. Diamandurosz munkája idején kive, kiválóan vitte a munkáját a hivatal, és én erre építeni szeretnék. De ez nem jelenti azt, hogy hátradőlve e, dolgoznék. Nem, nem. Minden energiával és kreativitásommal azért dolgoznék, hogy a jelenleg még nem kielégítően működő dolgokon segítsek, azon javítsak. Úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos, hiszen ehhez a parlament együttműködése is szükséges, de a bizottság is, de erre majd még visszatérek. Az akciópontjaim a következők. Elsőként az ombudsman látható és elérhető kell, hogy legyen. A munkát nem lehet úgy elvégezni, hogy az állampolgárok ne tudják, hogy milyen jó, milyen kép, hatásköre van az ombudsmannak. Amikor egy évben több mint 400 kereset érkezik be, és 70 esik csak a, a mandátumába, a, a, és, 70, és 70 nem lehetett befogadni, akkor igenis látom, hogy az óriási kihívás Persze az interaktív weboldal sokat segített, de úgy gondolom, hogy azért még vannak feszültségek. Az ombudsmannak ezen kívül gyorsan, de hatékonyan kell dolgoznia. Ha az állampolgár az ombudsmant megkeresi egy panasszal, akkor fontos, hogy nagyon gyorsan kapjon választ. Megállapítható az is, hogy jelenleg a kezelési, a megadási idő, a feldolgozási idő 11 hónap, és előfordul az is, hogy egy évig tart. A, úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ezeket a hiányosságokat kezeljük. Úgy gondolom, hogy lát, és persze látom azt is, hogy a három hónapos határidő amelyet az intézményeknek a válaszadásra biztosítanak, az nem mindig elegendő, de igenis azért egyfajta gentleman's agreement alapján meg lehetne azt is valósítani, hogy még gyorsabb választ adjanak az, kapjanak a, a págarok. A, az Esélyegyenlőségi Bizottságnál természetesen már láttam, hogy a minden egyes lépés egy-egy dokumentum feldolgozásánál nagyon fontos, hogy digitálisan nyomon követhető legyen az állampolgárok számára. Pillanatnyilag egyelőre még az információt csak a helyszínen kaphatnak az állampolgárok, de úgy gondolom, hogy ezt is biztosítani kell. Az alap jogokkal kapcsolatban. Nagyon fontos ez az Európai Ombudsman számára, ez, és egy olyan kérdés, amely igenis a, a szívügyem. A Lisszaboni szerződés értelmében egészen pontos előírások vonatkoznak erre Európai intézmények számára, az ügynökségek elérhetők kellenek, hogy legyenek az EU adminisztráción, erre fel kell készíteni. A rendelkezéseket a szervezet számára megfelelővé kell tenni, minden egyes szervezet számára, minden egyes eh, intézmény számára. Az Európai Ombudsman döntő szerepet játszik ebben, nem csak eh, a 41-42-es cikk értelmében, hanem eh, integránsan. Az Európai Ombudsman jogállására vonatkozóan az is szerepel a szabályokban, hogy az európai jogokat és az emberi jogokat kell erősítenie. Persze ez, e területen még nagyon sok mindent kell tenni. Az Euróbarométer, amelyet az előbb idéztem, azt is jelzi, hogy az európai állampolgárok 85%-a minden eset legalábbis ismeri e, ezt a a rendelkezés, tehát van eh, tájékozott etéren. De mégis nagyobb tájékozottság érdekében sokkal többet kell tenni. A negyedik pont az EP és az ombudsman közti együttműködés. A parlament és a petíciós szakbizottság, valamint az Európai Ombudsman szerintem eh, természetes szövetségesek. Eh, rendszeres és gyakori kapcsolatok, éppen ezért úgy gondolom, hogy rend, alapvetően fontosak. Nem csak akkor, amikor az éves jelentést kell bemutatni, hanem az év során is. A parlamenti állásfoglalásokban legutóbb is elmondtam, hogy hat és fél év alatt 18 rendkívüli panaszt dolgoztunk fel. Úgy gondolom, hogy ezt a számot növelni lehet. Ez persze nem azt jelenti, hogy minden egyes hónapban be kell nyújtani egy új tervezetet, de meg kell nézni azt is, hogy ezt az eszközt jobban használjuk ki, anélkül természetesen, hogy üres, ki lúg, fellugoznánk. Van még egy dolog, hölgyeim és uraim. Az Európai Parlament állásfoglalásában is szerepel ez. A jó közigazgatás. Az Európai Parlament az ombudsmannal együttműködésbe eh, keretében úgy gondolom, hogy hatékony lehet. Már volt is erre példa eh, eh, Márho Kessler asszonynal 2001-ben, már 2001-től már van erre példa. Úgy gondolom, hogy minden intézményt minden intézményre ugyanazok az, az etikai kódexek kell, hogy vonatkozzanak. A másik dolog, az pedig, hogy a, az európai um, eljárás jog is ugyanaz kellene, hogy legyen, ha így nevezhetünk. Az átláthatóság dilemmáját is ezzel megoldhatnánk. Úgy gondolom, hogy az Európai Ombudsman hozzáértése a, egy ilyen kódex kialakításához jelentős mértékben hozzá közelebb vihet, még ha nem is ebben a ciklusban, de mégis az, az intézményközi megállapodást az ombudsman segítségével könnyebb elérni. A elnök asszony ezeket a prioritásokat határoztam meg magamnak. Köszönöm szépen. Thank you, Mrs. Omen Röten. Uh, we start... Köszönöm szépen, Eh, Omer Rajten asszony, akkor a koordinátorokkal járulra kezdem. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm eh, Riának a rövid bemutatkozást. Amit felírtam magamnak, eh, az az emberek érdekében való elkötelezett munka. Ez az, amit az ombudsmannek, ombudsmannak, az ombudsmannak, akár férfi, akár nő, és most már lassan az ombudsfrau kifejezést a németben meg kell szoknunk. Tehát a, a polgári jogvédő asszony számára ez a legfontosabb tulajdonság, és éppen ezért nagyon fontos, hogy van meghallgatáson vagyunk jelen, és igen, elkötelezett jelöltekkel tárgyalhatunk. Néhány kérdésre már válaszolt is, talán összefoglalhatnám és kérhetném a jelöltet, hogy az első kérdésre még egyszer válaszoljon. Mely az én első kérdésem a következő. Mi az a három legfontosabb dolog, amelyet, eh, ha megkapja ezt a pozíciót, akkor eh, mindenképpen elvégezne, tehát mi lenne a munkájának a súlypontja? A láthatóság, az ombudsman láthatóságáról szóló gondolatainak nagyon örültem, mi is úgy gondoljuk, hogy az ombudsmannak láthatóvá kell válni a polgárok számára. A petíciós szakbizottság számára van egy ugyanilyen probléma, persze, ezt tudjuk. Van egy másik kérdésem, hogy hogyan lehetne segíteni az ombudsman láthatóságát. Úgy gondolom, hogy ebből sok mindent levezethetünk majd a petíciós szakbizottságra is. A petíciós szakbizottság eh, és az ombudsman számára újra meg újra felmerülő kérdés, amelyről beszélt is a jelenlegi szövetségi rendszerek. Ugye természetesen probléma az az, hogy egyre több petíció, egyre több eh, kereset érkezik be az ombudsmanhoz, olyanok, amelyek egyrészt elmondhatók, hogy jogosak, másrészt pedig problémát jelent, hogy csak akkor lehet a kartát alkalmazni, hogyha az EU jogot alkalmazzuk. Az EU jog végrehajtására sor került. Tehát van némi deficit. Ha nincs EU jog, akkor általában azt tudjuk csak megállapítani, és jog, hogy jogos a panasz, jogos a beadvány, érezzük, másrészt viszont nincsenek semmiféle jogi eszközeink. arra, hogy hatékonyan eljárjunk. Mit tenne ebben a helyzetben? Tehát pont az emberi jogok és a, a tagállamokra vonatkozó hatásköröket. És az utolsó kérdésem, amelyet Deger kollega is feltett, a petíciós szakbizottság és a, az ombudsman közti együttműködés, de hát erre tulajdonképpen meg is válaszolt, úgyhogy nem is tenném fel még egyszer, nagyon örülnék annak, hogyha valóban mindezt meg lehetne valósítani. Köszönöm szépen. Köszönöm, Jár úr. Az SND nevében Kesmen úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Human Rights asszonynak gratulálok a bemutatkozáshoz. De van egy kérdésem Basztenáró úr, és Olsztenáró úr kérdése is ez. A gyors válasz az állampolgároknak. Nem tudom, hogy terveze valamilyen fajta változtatást az ombudsman hivatalában annak érdekében, hogy ezt védhesse meg. Amit Járól úr mondott, az alapvető jogok kartája, teljes mértékben osztom a véleményét, hogy valóban a, a, az intézményekre vonatkozóan kellene ezt elsősorban érvényesíteni mivel ez az EU, tehát az, hogy az EU jogra ez csak követ, közvetlen hat, hogyan tudná feloldani azt, hogy a kartát nagyobb tiszteletben tartsák az európai intézményekben. Örülök annak is, hogy említette a jó adminisztratív viselkedés vagy eljárás kódexét is. Volt egy csodálatos asszony, Keszler asszony, aki óriási munkát végzett E téren is örülök, hogy ön is megemlítette. De azt is természetesen joggal jelezte, hogy a parlament és az ombudsman között egyfajta természetes szövetség van. Erre lehetne építeni. De ha konfliktus van, ha a parlament és az ombudsman nem ért egyet egy állásfoglalásban vagy határozatban az állampolgárnak kiadott határozatban, akkor ezt hogyan oldaná meg? Tudom, hogy a kérdéseink hasonlóak, vagy átfegynek, de remélem tud rá válaszolni. Az Európai Bizottságnak mit mondana ahhoz, hogy ha például egy alapvető kereskedelmi megállapodást kellene tárgyalnia, mint most az Európai Unió és az Egyesült Államok közti megállapodás? Köszönöm. Oké, asszony, köszönöm szépen, köszönöm, hogy eljött, és köszönöm, hogy bemutatkozott. Hát egyből belecsapok abba, ami aggaszt minket. A három jelölt, ugye párttag, párthoz kötődik. Elmondta az elő a bemutatkozásában is, hogy ön választott, persze mindannyian mi is, de egyik őjük sem volt Tehát senki sincs még fele olyan közel az állampolgárokhoz, mint azok, akiket választanak. Választott képviselőként, ahogy elmondta, úgy gondolom, hogy erre figyelni fog. Lehet, hogy a hollandból talán nem volt jó a fordítás, de én a, um, lehet, hogy emiatt nem értettem teljesen a amit az emberekhez való közelséghez mondott. Először is ugye azt mondja, hogy az ombudsman függetlensége ugyanolyan, mint a biztos függetlensége. A biztos a politikailag alapon kinevezett nekik. Valóban függetlennek kell lenniük a nemzeti érdekektől, de az ombudsmannak olyan értelemben kell függetlennek lennie, mint egy bíró, és ez egy teljesen másfajta függetlenség. Ez nem egy morális hozzáállás, hanem ez egy objektív meghatározás. És még azt is mondta, hogy véleménye szerint a választottak, mint mi is, a választottak képviselhetik a leginkább az embereket, tehát a leginkább lehetnek ombudsmanok. Tehát, mint hogyha összekeverne az ombudsman és a politikas munkája. És ha valaki aki politikai munkát végzett korábban jelentős időszakig, de közvetlen, és közvetlenül választott, akkor úgy gondolom, hogy ezzel a, az intézményt magát eh, ásnánk alá. A függetlenséget látni is kell, és mi magunkat, igazán minket magunkat nem tekintenek függetlennek mert mi itt pártpolitikai képviselők vagyunk. Úgyhogy egy picit engem ez a fajta definíció megzavar. A jó adminisztrációval kapcsolatban egyetértek mindennel, amit mondott. Hogyha a függetlenséget eh, sikerül meghatározni, mégpedig úgy, hogy pártpolitikusként is eh, független, akkor a függetlenség definíciója szerintem érdekös összeütközéshez vezet, mert ez nem objektív meghatározás. Persze a, az érdekösszeütközés véleményem szerint teljesen egyértelmű, objektív meghatározás, ugyanúgy, mint a pártatlanság, ami megint csak más, mint a mi munkánk itt. Végül pedig az átláthatósággal kapcsolatban. Úgy tudom, hogy a 10-29-nél tartózkodott az utolsó szavazásnál, és meglepő, meglepődtem, mert hogyha valaki ombudsmannak jelentkezik, és az átláthatóságot képviseli, akkor miért nem szavazta meg a 10-29-est a legmagasabb szinten? És ezt a többi jelöltnek is feltettem ezt a kérdést az Árhusz egyezménnyel kapcsolatban, a környezetnél hogyan járna el, hiszen az egyre Eh, hiszen az állampolgárok egyre nagyobb átláthatóságot és egyre nagyobb résztvételt kérnek, mint ami a 29 ben benne van. Tehát eh, próbálná ezt erősíteni. Erősíteni az állampolgárok eh, lehetőségeit. Viszont ha igen, akkor miért tartózkodott a 29 es szavazásán? Köszönöm szépen, Bertman asszony. Köszönöm szépen. Most működik a mikrofon, köszönjük szépen. Köszönöm. Két kérdést szeretnék felvetni. Az egyik, nem az enyém, egy frakcióbeli kollégámé. Margot Oken is rámutatott az átláthatósági szavazásra. Kérem, hogy mondja el, hogy miért döntött úgy, hogy ennél a nagyon fontos dokumentumnál az Európai Ombudsman posztjával kapcsolatban tartózkodott, másrészt pedig a, a nyilvánosság hozzáférése a dokumentumokhoz, erről mi a véleménye. Ezen kívül pedig a, az ALDE csoport előtti bemutatkozásában azt hangsúlyozta, hogy nem párt kapcsolódású jelölt és a függetlenségét garantálna, és ezt az Európai Ombudsman szavazásával, illetve az ön viselkedésével hogyan hozná kapcsolatba. Nagyon szigorú költségvetési időket élünk meg ebben az időszakban az Európai Unió gazdasága válsága idején. Constraints actually, because also the ombudsman only has a certain budget, and you can't go beyond az ombudsmannak is nyilván meghatározott költségvetése van. Hogy próbálja hatékonyabbá tenni ilyen körülmények között a munkát? Egyrészt tehát a hatékonyságot javítani, másrészt pedig a sikereket is erősíteni, az állampolgárok felé való eredményességet. Erre vonatkozóan néhány gondolatát szeretném hallani. Köszönöm. Köszönöm. Csécseszter urat nem látom. Nem látom. Úgyhogy akkor zárjuk le az első kört, a koordinátorok első körét, és vissza is adom a szót Omen Rajten asszonynak. Köszönöm szépen. Vietnam asszony. A dokumentumokhoz való eh, hozzáférés, eh, nyilvános hozzáférés nagyon fontos. Ombudsmanként el kell, hogy fogadjam azt a szabályt, amelyet a parlament hozott. Jelöltként pedig nem akarom, hogy befolyásoljon a jelenlegi vita, persze ezt ismerem, és tudom, hogy miről szól. A nyilvános hozzáférés az egy dolog, az átláthatóság a má- egy másik. De hogyan lehet korlátozni? A személyi adatoknál. És ez a parlamentben, ez okozza a parlamentben a konfliktust, és ezt, ezzel tisztában vagyok. De kérem, ne felejts el azt is, hogy jelenleg nem foglalok állást, mert az ombudsman nem foglal állást. Az ombudsman csak azért felel, ami a 41-40 kettőben van. Az átláthatóságra és a nyilvános hozzáférésre vonatkozóan. Erre én ítéletet nem szeretnék most mondani. A költségvetési korlátozások. Nos, úgy gondolom, hogy lehetővé kell tenni azt, hogy hatékonyabbak legyünk a mostaninál. Legalábbis, és a az Esélyegyenlőségi Bizottságban ezt szerettem volna. Tehát, hogy még akkor is, ha több panasz érkezik, akkor is az új digitális lehetőségekkel hatékonyabban lehet működni, mindennél hatékonyabban. És úgy gondolom, hogy okos dolog lenne például az ombudsman weboldalát megnézni, vagy a bizottság, a petíciós szakbizottság weboldalát, mert a, ezek között szorosabb együttműködésre lenne szükség. Sokat segíthetnénk egymásnak. A költségvetési korlátozásoknál valóban ez igaz, de azt nem fogják tőlem hallani, hogy a lehetőségekhez képest több pénzt akarnék. Auken asszony. Akenasszony jelent, nagyon sokat beszélt a függetlenségről. Jelezte, és ezt angolul is ö, megírtam a bemutatkozásomban. Tehát, hogy olyat mondott, amit, amit én nem is mondtam. Ezzel azt szeretném, hogy csak mondani, hogy a függetlenséget bizonyítani kell. A függetlenséget akkor kell bizonyítani, amikor az ember a hivatalában van. Mégpedig azzal is, hogy az Európai Bíróság előtt is leteszi az erre vonatkozó esküt. Ebben a házban rendszeresen vitatkoztunk, beszéltünk arról az ombudsman kinevezésénél, hogy lehetséges-e a politikai kötődés. Egy tökéletes példa a Zajdeman úrnál folytatott vita, de akkor, amikor Zajdeman, és ezért tartom tökéletes példának, tehát akkor, amikor Zajdeman úr hivatalba lépett, soha, soha nem merült fel ez a kérdés, Zajdeman úrt megválasztottuk, volt pedig neki is politikai kötődése. És újra is választottuk őt. Úgyhogy Alken asszony, a bizalom fontos. Gondolom nem tudom önt meggyőzni. Szerencsére itt a parlamentben mindenkinek megvan a maga véleménye, és úgy szavazhat, ahogy szeretne de kell, hogy bizalmat is tudjunk adni. Akkor is, hogyha valaki a függetlenségét ígéri előre. A parlamenttől való függőség, a jelöltek, akik, a, a képviselők, akik minden nap ide jönnek, bizonyos értelemben függenek a parlamenttől, de hát ezért választották meg önöket. Mindenki fel kell, hogy mérje, mérje hogy miért, mikor gondolja azt, hogy a képvisel, az emberek, akiket képviselnek, azok érdekében ön, Auken asszony, ön, Kesmen úr, hogyan jár a leginkább el. Az ombudsman nem politikus, és akkor, amikor megválasztják az ombudsman, akkor már végképp nem lesz az, és minden egyéb érdéket, érdeket, kellemeseket és kevésbé kellemeseket is félre kell, hogy tegyen. Azok már nem léteznek. Az ombudsman független, természeténél fogva. Van egy eljárás is amely eh, az ombudsman visszahívására is vonatkozhat. Erre vonatkozóan persze nincsen még túl sok aláírás, de az ombudsman független kell, hogy legyen. És az ombudsman kell, hogy legyen az az ember, aki meghallgatja a polgárokat, és lép, moderál, és biztosítja azt, hogy az állampolgárok érdeke érvényesüljön. Kesmen úr. Gyors reakció. Így van, változások. Igen, gentleman's agreement az intézményekkel, a válaszok miatt? Ezt meg fogom nézni, és majd a beszédemben még egyszer kitérek rá. A, a karta. A kartának nem csak az én csomagomban, az én zsákomban kell benne lennie, nem csak az én DNS-emben kell, hogy benne legyen, hanem az összes intézményében. Úgyhogy meg kell győznem őket minden nap, hogy így járjanak el. Aztán mondta, hogy természetes szövetség van a bizottság és az ombudsman között. Mi legyen a kettő között, ha konfliktus van? Remélem, hogy a, az egyik első dokumentumon valami olyasmi lesz, amit a parlament is támogat majd, és akkor be tudom bizonyítani, hogy független vagyok. Vagy amit, a amiben a parlament is részt vesz majd. Végül pedig a megállapodások. A kereskedelmi megállapodások. Az ombudsman az nem hoz törvényt. Tehát önökön múlik, önökön itt a parlamentben, hogy erről döntsenek. Lehet politikai víziója az embernek, vagy ombudsmanként, vagy emberként eh, a kártáról elképzelése, de az fontos, hogy az ombudsman nem vesz részt a törvényalkotásban. Jár úr. Az ombudsman funkciójára utalt, Szerintem csak németül létezik ez a szó, a Bürgerbeauftragte, a polgári megbízott. Und kann es... És én mindig így éreztem magamat, mint a polgárok megbízottja. Azért, mert mindig saját eh, erőmből választottak meg az embert nem választják meg Hollandiában sem, akkor, hogyha nem kötődik az adott személy az állampolgárokhoz. Ezt is tartom annyira fontosnak az ombudsmani hivatalt, mert azt szeretném, hogyha az európai állampolgárok hogyha már annyira kezelják Európát, akkor legalább lássák azt, hogy van valaki, aki meghallgatja őket. Van valaki, aki korrigálja az intézményeket. A portástól kezdve Barozó úrig, Van Rompuy úrig mindenki, mindenkinek szolgálatkésznek kell lennie az intézményeknél. Ezt kell tudni. Hogyan tudjuk ezt elérni? Nos, láthatóvá kell válnunk. Ez azt jelenti, hogy meg kell vizsgálnunk azt, hogy miért nem ismerik Európában az ombudsman személyét, és miért nem tudják azt, hogy mit is tesz pontosan az ombudsman. A kommunikáció, a média, petíciós szabadsággal való együttműködés nagyon fontos ezért. Szerintem meg kellene néznünk a weboldalunkat is, hiszen most már új lehetőségek is rendelkezésre állnak. Hogyha megnézem az ombudsman weboldalát, akkor látnunk kell a nyelvi szintet is, Ezt is meg kell vizsgálni. Meg is vizsgáltam egyébként ezt. Sokat lehetne még itt javítani véleményem szerint. Az alapokat lefektettük, de most már intézményesíteni kell ezt, és most már a kommunikációt kell javítani. Hogyan kívánom ezt megtenni? Úgy, hogy meggyőzöm az embereket, közvetítek és jelzek így lehet jó megoldásra jutni, nyílt vitákat kell folytatni. De ez azt is jelenti, hogyha nem sikerül ezt elérni, akkor ezt jelezzük. Ha megválasztanak, nem csak a hivatalnokokat szeretném képviselni a petíciós szabizottságban, ne, nem szeretném, hogyha csak a hivatalnokok képviselnek a szabizottságban, szeretnék jelen lenni személyesen, és jobban megértsem a különböző jelzéseket. Ennyit szerettem volna elmondani. Elnök, köszönöm szépen. Folytatjuk a második körrel, és Bula úr lesz az első. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony, kedves Ria, ismerjük egymást. Csak egyetlen kérdésem van, amit a korábbi jelölthez is feltettem. Ez az európai mediátor szerepére vonatkozik. Nincs minden Európai Uniós tagországban mediátor, még akkor is, hogyha vannak köztes struktúrák bizonyos tagországokban, viszont ezek nem tesznek lehetőséget arra, hogy nemzeti szinten egy rendszeres képviselet, eh, rendszeres kapcsolat valósulhasson meg a mediátor és a polgárok között. Kérdésem a következő azt gondolja-e, hogy egy európai mediátor nyomást gyakorolhatna-e azokra a tagországokra, amelyek nem rendelkeznek ezzel a hivatal, hogy létrehozzák a mediátor hivatalát, illetve a jövőbeni csatlakozandó tagországokra nézve is igaz ez, illetve hogy az európai mediátor hozzájárulhatna-e ahhoz, hogy a tagországokban a mediátori hivatalok jobban harmonizáltan működjenek. az európai eh, polgárok éve, de minden évnek ilyennek kéne lennie. És én furcsán érezném magam a többi tagország beli kollégáimmal szemben, hogyha hátrányos megkülönböztetésben részesülnék egy olyan tagországban, ahol nincsen mediátori hivatal. Valdész! Danoka asszony. A kérdésem. Almond Röten asszony irányába. Lettől szeretnék beszélni, mert a kérdésem akkor merült fel bennem, amikor elmondta azt, hogy miért is nem angolul beszél hozzánk. Az a nyelv, amit ön beszél, és az én anyanyelvem is, hivatalos nyelve az Európai Uniónak, a 23 hivatalos nyelv egyike, és ez rendben is van így. Viszont nem vitathatja azt, hogy 500 millió állampolgárból az 500 millió állampolgár számára ez a 23 nyelv nem mindig anyanyelv, mintegy 50 millió európai állampolgárnak olyan nyelve van, amely nem 1023 nyelvhez tartozik. Említette az emberi jogok kartáját, és itt beszélnek a diszkrimináció tilalmáról, akkor, hogyha valakinek szóval más az anyanyelve. Hogyan kíván eljárni, hogyan kívánja a karta ezen részét alkalmazni akkor, hogyha panaszokat kap az Európai Unió intézményei részéről, például azt illetőleg, hogy bizonyos nyelveket nem alkalmazhatnak, nem kapnak információkat egy adott nyelven. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm szépen, Adi Jordu úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, nagyon jól ismerem Oman Röten asszonyt, a külügyi szabizottság tagja is, és jelentéstevője volt a Törökország dossziénak is. Nagyon jól ismerem a politikai becsületességét, objektivitását, és mindenképpen gratulálok ezen tulajdonságaihoz. A következő lenne a kérdésem. Nemrégiben az Eurócsoport hozott egy döntést amely alapvetően azt jelenti, hogy egy Európai Uniós tagállamban a betétesek betéteit meg, meg lehet adóztatni. Az lenne a kérdésem, hogy Omon Rötn asszony úgy gondolja, -e, hogy ombudsmanként tudna-e valamit tenni, vagy inkább itt egyfajta politikai döntésről van szó, amivel kapcsolatban semmit nem tehet az ombudsman. Ezen kívül úgy gondolom, hogy az Európai Ombudsman tevékenysége korlátozott még akkor is, hogyha ezt összehasonlítjuk egy nemzeti ombudsman tevékenységével. Egy tagállami ombudsman a saját állama esetében sokkal több illetékeségi körrel rendelkezik, mint az Európai Ombudsman. Úgy gondolja el, hogyha ön lesz -e az ombudsman, akkor ki fogja-e szélesíteni, vagy szeretne beszélni az illetékességkörök kiszélesítéséről. Martinez Martinez úr következik. Mikrofont kérnénk. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék gratulálni Riának, és szeretnék köszönetet mondani azért, hogy anyanyelvén beszélt, nem csak azért, mert uh, én alelnök vagyok itt az Európai Parlamentben, hanem foglalkozom illetékes köreim között a nyelviséggel is. Ezen kívül Omen Röjten asszony a bemutatkozása során azt láthattuk, hogy ő megérti azt, hogy az állampolgárok mindenképpen majd nyelvükön szeretnének fordulni az ombudsmanhoz. Ez rendkívül fontos. Mindenképpen ezt látnunk kell az intézményekben, az Európai Parlamentben megpróbáljuk tudatosítani, sokkal inkább, mint a tanácsban vagy a bizottságban, azt, hogy az európai építmény demokratikus identitása nagyon fontos, és ez fontos, hogy, az, hogy a állampolgárok kommunikálni tudjanak egymással, és anyanyelvükön kaphassanak választ az intézményektől. Három kérdésem van önhöz, az egyik egy egyszerű kérdés. Kedves barátom, nem gondolja el úgy, hogy rossz megnevezésről van szó. Én nem szeretnék itt egy rejtélyes fogalmat, ami semmit nem mond a, az állampolgároknak. Svéd szóról van szó az ombudsman, és Skandináv azt tudja, mit jelent az, hogy ombudsman. Spanyolul Defensor de Pueblo-nak hívják az ombudsman, tehát az állampolgárok védelmezője tehát itt inkább a békéltetés áll az előtérben, tehát jó lenne, hogyha valami más kifejezést, más megnevezést találnánk. Azt mondta, hogy a bizalom nagyon fontos. Ennek tükrében szeretnék egy kérdést feltenni önnek. Hogyan lehet javítani a bizalmat? Hogyan lehet elérni azt, hogy ez a bizalom, vagy eh, az állni jelentét az intézményeknek, eh, ez megváltozzon, hiszen már szinte titok, tehát teljesen rejtett az, hogy mit, mit tesz az ombudsman, mert sokan nem is ismerik, hogyha összehasonlítjuk azzal, hogy mi mit teszünk a petíciós szakbizottságban, és, és eh, ha ezt megnézzük, akkor azt látjuk, hogy az állampolgárok nagy része egyáltalán nem tudja, hogy az ombudsman mivel foglalkozik. Ezért teszem fel a kérdést, Oman Röjtön asszony, hogyan lehetne az ombudsman ezen ányék jelenlétét megszüntetni. És végezetül, soha nem gondoltam azt, hogy meg kell büntetni egy állampolgárt azért, mert egy adott párthoz tartozik, lehet, hogy ezért egy olyan országból származok, ahol 37 évig tiltott volt egy párt tagjának lenni a diktatúra idején, és ezért nem szabad azért valakit hátrányban részesíteni, mert egy párt tagja. Ez nagyon fontos a demokrácia szempontjából. Ezért kérdezem öntől, kedves eh, barátunk, Ria Oman Röten támogatná azt, hogy egy olyan rendszer jöjjön létre, amelyel a parlament egy olyan hatalmat kapna, eh, hogy felmentse az ombudsmant akkor, hogyha olyat tenne az ombudsman, ami nem megengedhető. Tehát, hogyha lenne egy olyan rendszer, amikor a parlament a, az ombudsmant felmenthetné azért, mert nem hatékonyan lép fel, vagy nem független, kész lenne akkor arra, hogy visszalépjen, akkor, hogyha az Európai Parlament felkérni arra, hogy lépjen vissza. visszalépne akkor, hogyha az Európai Parlament ezt követelni, mert ha jól tudom, az Európai Parlament nem rendelkezik most egy olyan illetékesség körrel, hogy az ombudsman felment hivatalából. Természetesen ezt eh, lehetne követelni. Tehát azt kérdezem öntől, kedves barátunk, hogyha esetlegesen az ombudsman eh, eh, visszalépést követelni a parlament, akkor visszalépne-e, hogyha a parlament rendelkezik azzal az illetékességi körrel, hogy az megvizsgálja azt, hogy az ombudsman függetlene vagy sem, akkor nem lenne már egyáltalán annyira fontos a függetlenség kérdése. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm. Bosszadár úr. Egy fontos kérdés kötődik az ön elkötelezettségéhez, az emberi jogokhoz, az alapvető jogok kartájához. Ez szépen hangzik, de a probléma az az, hogy ugyan lehet ezt mind végrehajtani. Az én kérdésem abból adódik, hogy egészen idáig az a biztos, amelyik a kartával foglalkozik rendig asszony, ellenezte azt, hogy az alapvető jogok kartáját EU jogszabályként kezelje. A kártát csak is a nemzeti jogsz- jogalkotásban lehet végrehajtani. Hogyan kívánja az alapvető jogok kartáját kezelni a jövőben? A második kérdésem figyelembe véve a bizottság viselkedését, a titoktartás, az átlatosság hiánya a fontos kérdésekben. Ennek kapcsán mit kíván tenni, hogy az átláthatóságot biztosítsa, és azt egy igazságos fellépés garantáljanak a parlament és a bizottság között jövőben, függetlenül attól ki lesz majd az ombudsman, ez egy rövid hivatali idő lesz, az európai parlamenti választások után jövőre új kiírás lesz, hogyan kívánja biztosítani azt, hogy ilyen rövid idő alatt egy jó alapot tudunk létrehozni a jobb átláthatóság, a jobb együttműködés szempontjából az Európai Parlament és a Bizottság között, és mindemellett számos magatartást láthatunk a tagállami kormányok részéről mit kíván tenni azért, hogy azok a standardok, amiket mi az Európai Parlamentben hangoztatunk Brüsszelben, és hogyan ö, lehetne elérni azt, hogy ezt megfelelően kezeljék a nemzeti tagállamok is. Az átláthatóság, a jó közigazgatás, hogyan lehetne ezt ugyanúgy értelmezni Brüsszelben, mint a tagállamokban. Mert, hogyha ez nem következik be, akkor a peti szagozatságunk továbbra is panaszok eh, helyévé válik, vagy akár egy fallá válik, mert az emberek eh, eh, boldogtalanok, nem elégedettek, és a Peti Szabizottság lehet, nem tudja megválaszolni az aggájaikat. Köszönöm szépen Busztinára úrnak, Ómondra Ötön hogy nagyon szépen köszönöm. Az utolsó hozzászólóval szeretném kezdeni. Hogyan lehet eh, arról gondoskodni, hogy a kartát, hogy a karta valóban közvetlen hatással rendelkezzen a tagállamokban? Ebben a pillanatban a szerződésre kell gondolni. A szerződés meghatározza azt, hogy csak is az intézményeknél van ennek közvetlen hatása, és hogyha szeretnénk a szerződést módosítani, akkor az ombudsman jó jel, hát viszont a parlamenttől függ az, és a tanácstól. És a titoktartás állhatóság témaköre. Mindenképpen a legnagyobb átlátottságot támogatom. Ez um, az a konfliktus, ami a között uh, van, hogy milyen mértékben lehet uh, egyrészt titokban tartani, azért, hogy és mi pedig úgy, hogy ne sértsük az átlátossági szabályokat, és úgy gondolom, hogy a parlament együtt a tanácsa, mindenképpen mérlegelniük kell azt, hogy hogy milyen mértékben fontos a személyes életvédelme, erről persze a tudomásunk van, viszont mindenképpen önöknek kell erről gondoskodnia, hogy egy új jogszabály jöjjön létre, amely valóban megfelel a Lisszaboni szerződés a szellemesség, szellemiségének. Úgy gondolom, hogy a parlament se tartaná azt jónak, hogyha a, az egyeztetések során, amikor már úgy tűnik, hogy létrejöttek a kompromisszumok, hogyha azokat a tanács munkacsoportjainak fel kéne fedniük, tehát mindig mérlegelni kell ezeket a kérdéseket. Az igazgatás kapcsán az ombudsman már tárgyat erről az intézményekkel, és hogyha engem megválasztanak, akkor még egyszer meg fogom vizsgálni ezeket az megállapodásokat, és hogyha kell, akkor javítok ezeken. A magatartási szabályzat mindegyik intézménynek hasonló a magatartási szabályzata, kódexe, ezt az Európai Parlament is létrehozta, társszerzője volt, végrehajtja ezt, és itt inkább az állampolgárból indulnak ki, de hogyha a tanács és a bizottság eljárási szabályzatát vizsgáljuk meg, akkor inkább ez főként a tisztviselőkre vonatkozik. Itt önökkel szeretnék majd még ezen munkálkodni. A betétek, meg, a betétek megadóztatásáról szóló javaslat. Nos, úgy gondolom, hogy itt nem tudok segíteni az állampolgároknak, mert az állampolgároknak itt a jogalkotóhoz kell fordulnia az adott országban, tehát az ön országának jogalkotóhoz kell fordulnia, és az ombudsman az ön saját ombudsmanja tud erről valamit mondani, hogy ez mennyiben igazságos, de ismerjük a problémát. Hogyan tudnám elérni azt európai ombudsmanként, hogy azokban a tagállamokban, ahol még nincsen ombudsman, legyen ombudsman. Most úgy gondolom, hogy én ezt nem tudom elérni, viszont azáltal, hogy többet kommunikálok az állampolgárokkal minden tagállamban, hogy láthatóbbá válok, hogy jobban kommunikálok az emberi szervezetekkel az adott tagállamokban, ezáltal tudnék utalni a kartára, és mondhatnám, hogy ott rögzítve van az ombudsman szerepe, és jó ötlet lenne létrehozni egy ilyenfajta hivatalt. A dossziék, amelyekkel foglalkoztam, a bővítés kapcsán, ott mindig is utaltam az ombudsman szükségességére. Ezen kívül Martinez úr, köszönöm szépen a kedves szavakat. A többnyelvűség fontos. Ez azt jelent, nem csak azt jelenti, hogy a panasz benyújtásával kapcsolatban, hanem a válasz megadásával kapcsolatban is százszerzőben egyetetek önnel ebben. De, de ezt Danoka asszonynak is mondom, Az azt is jelenti, és tudom, hogy mire gondol, szerintem ismerjük jól egymást, de azt is jelenti, hogy abban a pillanatban, amikor az orosz nem hivatalos nyelve az Európai Uniónak, akkor az állampolgárok nincsen joga ahhoz, hogy oroszul nyújtson be egy hivatalos panaszt az Európai Ombudsmannal. Ezt mondja ki a szerződés. Ugyanis az ombudsmannak is ehhez kell magát tartania. A nyelvi rendszer tehát jó kezekben van nálam. Mártínez úr. Defensor del Pueblo Németországban is olyan a helyzet, Bölgerbe Auftelekte, az állampolgárok megbízottja. Ez jól tükrözi azt, hogy mi is a funkció lényeges számomra, vagyis azt, hogy megvédjük az állampolgárokat. Egyfajta ügyvédje legyünk az állampolgároknak. Olyan szeméről van szó, hogy az állampolgárok mandatum alapján megvédi az állampolgárokat az intézményekkel szemben. Ezt gyönyörű szónak tartom, viszont az ombudsman igazából ez egy olyan szó, és most Oaken asszonyra tekintek, ez Észak-Európából származik, a Norvégiából, Finnországból, Dániából, Svédországból, és hogyha meg is változtatják a szót, nem tudom, nem hiszem, hogy ezzel kellene igazából foglalkoznunk. Nekem nincs ezzel gondom. Hogyan kell az ombudsmannak munkálkodnia? Amit az ombudsmannak tennie kell munkatársaival, az az, hogy javítsa a bizalmat nézze azt meg, hogyan lehet az állampolgárok megbizottjaként nyitott fülelés szemmel figyelve, hogyan lehet elérni azt, hogy a bizalom javuljon, nem magukban, nem az intézményekkel koncentrálni magukra, az állampolgárokra, és az elkövetkező időszakban ezen leszek. Úgy gondolom, hogy az egyik eszközöm, amit használtudok, az a meggyőzés. Hidakat kell építeni, meggyőzni kell az embereket, és megállapodni kell az intézményekkel. Elhangzott még egy konkrét kérdés, hogy, hogy fel lehet-e menteni az ombudsman a hivatalából. Nos, igen, a... nem szeretném, hogyha ideig fajulna a dolog, de hogyha a parlament tényleg úgy gondolja, hogy súlyos mértékben megsértette az előírásokat, akkor ezt eh, meg lehet tenni. Ha jól tudom, már most is a 10%-a a parlamentnek kérdez, kérheti azt, hogy felmentsék a, az ombudsmant, a parlamentnek ezzel foglalkoznia kell. Csikória úr elmondta azt, hogy én politikus vagyok, igen. Köszönöm szépen ezt a bókot. Bulon kollega, nem minden tagállamban van ombudsman. Hogyan tudok mindent latba vetni azért, hogy legyen mindenhol ombudsman, erre már válaszoltam, ahogy mondtam, az intézményeken keresztül kell ezt elérni az adott tagállamokban, amelyekkel együttműködhetek, ahol, amelyekkel beszélhetek a kartáról, elmondhatom azt, hogy ezt tartjuk fontosnak, és akkor talán megteszik, de igazából nincsen formális lehetőségem arra, hogy itt bármit tegyek. Elnök asszony, remélem, hogy minden kérdésre válaszoltam. Köszönöm. Thank you. Köszönjük szépen. Ezzel lezártuk a mai délelőtt meghallgatását. Mindenkinek köszönöm a részvételt. Köszönöm szépen Omán Rajton asszony bemutatkozását, és sok sikert kívánok neki. Köszönöm. Találkozunk délután.